Good afternoon, dear colleagues. Let's we start the meeting. Elkezdjük az ülést, üdvözlök mindenkit. Kezdjük az első napi rendi ponttal, és utána olaszra fogok váltani. L'approvazione del progetto di ordine az első napi rendi pont a napi rendtervezet elfogadása. A legfontosabb pontok a mai napon. Az európai közvetítő jelentés a Frontex ügynökségről. És itt lesz a petíciós, az ír Parlament petíciós szakbizottságának egy delegációja lesz itt. Aztán az olasz idegen nyelvi lektorok olaszországi helyzetéről, aztán környezetvédelemmel fogunk foglalkozni Magyarország és Spanyolország tekintetében, aztán tényfeltáró látogatásokról lesz szó Görögországban és Galíciában. Aztán Franciaország hulladék, illetve olaszországi hulladékkezeléssel fogunk foglalkozni, és aztán a 2013-as jelentést fogjuk megvitatni az európai állampolgárságról. Ezek a pontoknál néhány esetben jelen lesznek a petensek, a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es, 12-es petíciók 17-es, 18-es, 19. Amennyiben nincsenek eh, módosítások, illetve kérdések ezzel kapcsolatban, van valaki szót kért? I have an objection of inclusion of one... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem lenne a napirenddel kapcsolatban. Szeretnék a 16-os ponttal kapcsolatban az ugye a tényfeltáró galiciai látogatáshoz szóló naprendi pont. Itt ugye az áll, hogy a munkadokumentum megvitatása. A munkadokumentumot megkaptuk. Ez október 28-ára származik, ez az utolsó változat és a titkárság egy levélben küldte körbe ezt a dokumentumot. És ugye arra volt szó, hogy, hogy az elnökasszony ebben a végső változatban összegezte a küldöttségi tagoknak a nézeteit és véleményét a leíró részben, és amikor én megnéztem ezt a ezt az összefoglaló részt. Sajnos én azt kellett, hogy megállapítsam, hogy ez nem egy szintézis, nem egy összefoglalása a, a történteknek. Hogyha a leíró részben különböző véleményt képviselnek a képviselők, akkor a jogi szolgálat véleménye szerint is ezt meg kell jeleníteni, és többségi döntést kell hozni, például az emberi jogokról alkotott vélemény tekintetében, vagy hogyha vannak eltérő vélemények, akkor meg kell jeleníteni a kisebbségi jelen a kisebbségi véleményeket is a jelentésben. Itt viszont egyfajta keverék született. Itt két dokumentumot olloztak össze, az egyiket a többség fogalmazta meg, aztán Angelika Bertman és Stanka képviselő, ők dolgozták ki az egyik szöveget, illetve a küldöttség vezetője Philip Bulan is megszövegezett egy jelentést, de de a Bulan úr véleménye nem jelenik meg, illetve ha megjelenik, akkor sem teszik zárójába, így, így akik nem ismerik az előzményeket, vagy nem ismerik a személyeket, számukra nem egyértelmű, hogy melyik megállapítás vagy állítás kitől származ. -e. Ugye ebben a szövegben 35-ször tesznek említés Bulan úrról, az ő véleményét ennyiszer idézik, míg a mi véleményünket hat alkalommal idézték sok helyen az, hogy a képviselők úgy gondolják, és aztán az is ott áll, hogy más képviselők így vagy úgy gondolják, de kiről van itt szó? Úgyhogy itt három képviselő vett részt, az Európai Parlament részéről, illetve hat spanyol képviselő is részt vett ezen a látogatáson. Hát én nagyon örülök, hogy engem néhány, illetve egyéb képviselőnek titulálnak, minket hatszor jelenítenek meg ebben a szövegben, de mégis kik ezek a többiek? Én lehet, hogy az egyikkel vagyok, de igazából csak feltételezni lehet, hogy kit akar ez a megfogalmazás. Tehát tulajdonképpen itt egy keveréket látjuk ennek a két szövegnek, de nincsenek sehol idézőjelek, sehol nem látjuk azt, hogy melyik véleményt kiképviseli, illetve a mi dokumentumunkban megfogalmazott vélemények sokszor kimaradtak az összegzésben, vagy megváltoztatták a megfogalmazást. Például azt írtuk, hogy az aktuális állapot szerint, míg aztán az új változatban az áll, hogy a korábbi állapot szerint. Tehát ezt nem tekinthetjük egy végleges munkadokumentumnak, amit szakbizottságként megvizsgálhatnánk. Én szeretném ezért kérelmezni, hogy a 16-os napirendi pontot töröljük, és gondolkodjunk el azon, hogy milyen további lépéseket tudnánk tenni. Köszönöm szépen! Teljes mértékben támogatni szeretném képviselőtársamat, hiszen én is tagja voltam a küldöttségnek. Azt gondolom, az lenne a legjobb, hogyha a Tatjános általán megfogalmazott jelentést, tehát a Philip Bulan féle jelentést összegezzük egy objektív munkadokumentumban. Hogyha azt mondjuk ebben a szövegben, hogy Philip Bulan ezt és ezt állítja, aztán oda kell írni azt is, hogy Angelika tehát Tatjana Szanuka ezzel szemben ezt és ezt állítja. Tehát mindesetre az, a többiek véleményét is meg kell jeleníteni. Elnök asszony, én úgy látom, hogy sokszor a mi jelentésünkben a hatóságok véleményét is ö, megfogalmaztuk, és ebben az új változatban egész egyszerűen eltűntek a hatóságok állítása. És a, úgy gondolom, hogy tényfeltáró látogatáshoz szóló jelentésnek tükröznie kell azt, hogy mi történt, mit láttunk, mit tapasztaltunk, ki mit mondott. És ez az új változata a munkadokumentumnak sajnos nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, ez egy nem megfelelő jelentés a tényfeltáró látogatásra, éppen ezért a képviselő felvetését támogatnak. Igen, szerintem úgy gondolom, hogy ez egyszerű helyzet, a jogi szolgálat a véleményét hallottuk, hogyan kell eljárni. ezt nem elfogadhatom még hogyha a szakbizottság elnökes legyen az adott személy, hogy döntsön arról, hogy mit vesz be a szövegbe, és mit örökké. Semmiféle védelemben nem részesülünk, hogyha az erre vonatkozó szabályokat nem tartják be. Mi egy megfelelő szabályoknak megfelelő jelentést szeretnénk itt látni a következő ülésen, akkor azt majd jobbá hagyjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én teljes mértékben támogatom ezt a javaslatot, hogy a mai napi rendet vegyük le ezt a pontot. Tehát, hogy minden érintett fél jöjjön össze, és próbáljanak meg egy olyan jelentést megfogalmazni, amely a többség számára elfogadható, hiszen a tényfeltáró látogatásokról szóló jelentéseknek tényleg tükrözni kell azt, hogy mi történt, milyen eseményekre került sor, mit láttak a résztvevők. Minden, minden tisztelet mellett szeretném az elnök asszonyt megvédeni, hát most hallhattuk ezeket a reakciókat, úgy a, a, a küldöttség képvis, a küldöttségben résztvevő képviselői nem voltak hajlandók leíró részt készíteni, ezért áll fenn ez a helyzet. Én a halasztást nem támogatom, el is mondom, hogy miért. Hogyha ma elhalasztjuk ezt, akkor a papírkosárba dobhatjuk ezt a papírt, ugyanis akkor nem fog létrejönni egy újabb jelentés. Ez a leíró jelentés nem tudom, hogy miért nem lehet a leíró részben megegyezni a, a tagok, miért nem tudtak itt egy közös szöveget létrehozni. Itt, itt, itt arról van szó, hogy valóban az érintett képviselők nem voltak képesek arra, hogy összehozzanak egy ilyen szöveget, sok más tényfeltáró látogatás esetében ez sikerült, most nem. Én azért szeretném, hogyha nem halasztanánk el ennek a jelentésnek a megtagyását, mert hogy nem biztos, hogy akkor a parlamenti ciklus végére sikerül egy másikat összehoznunk. Köszönöm. And, uh, I'm just, uh, I think that we have rules now vannak szabályok, itt nem csak többségek és kisebbségek vannak, hanem szabályok, és a szabályok világosak. A delegáció három tagja egyenlő. Ez azt jelenti, hogyha van többség, akkor ezt tükröztetni kell, és lehet egy kisebbségi vélemény. Az elnök asszony félbeszakítja, szabályok. Hogyha szabályokra hivatkozik, az elnök az, aki megadja a szót. Jó, rendben van, köszönöm. Érkezett egy kérés. Hányan is? Négy. Vasszilár úr nincs jelen. rendben van, akkor Kesmen úr álláspontját képviselik. Törölhetjük tehát ezt most a többség miatt, többségi vélemény ezt kérte, és bejelentem, hogy a szabályok értelmében, amikor egy delegáció tagjai nem értenek egyet, amiatt, hogy egy misszióról készült jelentés azt írja le, amit a delegáció tagjai láttak, és annak érdekében, hogy segítsük ezt a szakbizottságot, hogy tudjon foglalkozni ezzel a kérdéssel, azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy ezt a pontot nem kezeltük megfelelően. Úgy gondolom, hogy túl sokáig dolgoztunk ezen a kérdésen, és csalódottan ugyan, de bejelentem most önöknek azt, hogy a szabályok szerint nekem van erre hatásköröm, és a jelentésről dönthetek. Tehát a Galiciába járó delegáció nem volt képes elkészíteni egy jelentést, mert a delegáció tagjai nem tudtak megegyezni ebben. Több más mindent is megfontoltam, eltekintve azoktól a számoktól, amelyeket Verteman, aztán, hogy Buland úr is említettek. Én azt gondoltam, hogy eh, ez a szám annak az, annak az összege volt, amit önök a különböző dokumentumokban leírtak, de hogyha most ezzel nem értenek egyet, hát önök voltak tagjai a delegációnak, nem én, én csak minden tőlem telhetőt megtettem, hogy helyesen járjak el a vélemény értelmében, de ez végül is lehetetlennek bizonyult. Ezért elnézést kérek, de azt hiszem, hogy ebben a stádiumban ezt már nem folytathatjuk, mert eh, ez most már semmi hasznot nem hozna. Hogyha most eh, ezt tovább vinnénk, eh, akkor ez az ügynek inkább ártana, mint használna. Ezért minden összegyűjtött, a hónapok során összegyűjtött e, elemek alapján dönthetünk a misszióhoz kapcsolódó petícióról, magáról a kérdésről. Most tehát a mai napüléséről törölhetjük ezt a napi rendi pontot. Ettől eltekintve akkor egyetértenek, elfogadják a napi rendet? Jár úr. Csak szeretném, kér, vegyék fel a jegyzőkönyvbe, hogy a mi frakciónk ellenezte az halasztást, tehát ezt kérem, hogy így rögzítsék a jegyzőkönyvben. Meghoztuk a döntést, és a néppárt ellen szavazatával hoztuk meg ezt a döntést, és töröljük a napi rendi pontot, a 16-ost. Folytatjuk a munkát. Bostinára úr. Köszönöm, elnök asszony. I would like to add my, my opinion that... A véleményem az, hogy ez nagyon sajnálatos. Sajnálatos az, hogy ennyi több hónap próbálkozás után most nem tudtunk megállegyezésre jutni. Én saját magam, mint a delegáció tagja, két nagyon intenzív és nehéz misszióban vettem részt most végre sikerült közelebb jutnunk a megoldáshoz, a megegyezéshez, hiszen végül is erről szavaztunk következetesen, és ez a panaszos és a szakbizottság számára egyaránt hasznos volt. Köszönöm szépen, Basszinár úr, akkor menjünk tovább. Második napi rendi pont, 17, október 17-i ülés jegyzőkönyv, az új eljárást megszavaztuk, úgy, ahogy a kollégák a koordinátorok ülésén megbeszélték, hogy felgyorsítjuk a petíciók befogadásának, illetve a jegyzőkönyveiknek elfogadásának az időket. Most már a webben keresztül, interneten keresztül továbbítjuk az, interne, az interneten a jegyzőkönyveket, ezt elfogadhatjuk? Mindenki egyetért ezzel a 17. ülés jegyzőkönyvvel? Bergman asszony, 17. üléssel kapcsolatosan? Köszönöm szépen. A dániai tényfeltáró utazásról szóló jelentések kapcsán a szavazáskor felolvas, fel, akart, akar, fel akart olvasni egy véleményt egy zöld frakcióbeli kollega, és kérte, hogy ez a jegyzőkönyve szerepeljen. Én ezzel ellen kifogást szeretnék emelni, mert nem szokásos nálunk, ellentétben a kollega vagy néhány kollega véleményével, tehát nem szokásos írásos formában egy véleményt leadni, csak azért, mert nem tud jelen lenni valaki a szavazáson. Ezt eddig még egy kollega sem tette meg, és azt hiszem, hogy ezt továbbra is így kell eljárnunk. Rendben van, akkor ezt a nyilatkozatot hozzáfűzhetjük a jegyzőkönyvhez, tehát hozzáadjuk a jegyzőkönyvhöz, így ahogy megkaptuk. szeretném, hogy kikerüljön ez a nyilatkozat a jegyzőkönyvből, mert nem szokásos egy választásra a véleményt írásban elküldeni, csak azért, mert nem tudok jelen lenni egy szavazáson. Ez így nem megy. Ne vezessünk be, nem vezethetünk be különböző dolgokat, ami csak úgy eszembe jut. Ez így nem, ez így nem működik. Vagy jelen van valaki a szavazáson, akkor elmutatja a véleményet, vagy pedig nincs jelen a szavazáson. És szerintem nem lehet itt kivételt tenni. It was me who was brought to hospital. Engem kellett aznap reggel kórházba vinni, és nem tudtam jelen lenni, és ezért kértem többi zöld kollégát, hogy ezt olvassák fel. Nem tudtam tényleg itt lenni, és nem engedték hogy a többiek ezt meghallgassák. Egyébként ezt nagyon rossz jelentésnek tartom, és megpróbáltam, szinte nem is lehet javítani, hogyha nem kerül bele az én véleményem a nem baj. Rendben. Köszönöm szépen, Okan kolléganő. Azt hiszem, hogy ezt úgy jártunk el, hogy nem sértettünk másoknak a jogait, próbáltuk biztosítani az ő jelenlétét, de mivel, hogy ő lemondott erről a lehetőségről, ahol Oken kolléganő ezt megerősítette, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet ezzel a módosítással, mégpedig hogy töröljük ezt a hozzáadott függeléket. Nincs további hozzá megjegyzés, akkor ráterünk a hármas napi rendi pontra. Arra kérem önöket, hogy tekintsék meg a kétes, az úgynevezett kétes petíciókat, amelyeket kiosztottuk a múlt héten. Nem kaptunk megjegyzéseket, vagy megjegyzéseket, vagy objekciókat ezekre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy a mai naphoz csatolt petícióknak a felsorolását azt elfogadottnak tekintjük, és így fogjuk továbbítani. Végezetül el szeretném mondani azt, hogy a, az Európai Unió törvénykezését illet illetően a jelentés az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről. Paxas kollega nem tud itt lenni, és ezért nem fogja tudni bemutatni, bevezetni ezt a jelentést. Nincs további megjegyzés az elnök részéről. Iturgáiz kollega Ketszot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt kérnem, hogy miután beszéltünk Galícia témájáról, a koordinátorok ülésen beszéljük meg ezt a témát, és nézzük meg, hogy mit fogunk csinálni ezzel. Tehát a mai napon lesz koordinátorok ülése, és ott tárgyaljuk meg ezt a témát, nézzük meg, hogy hogyan lehet ezzel eljárni. Verrà apposta per l'unione dei coordinatori il vicepresidente az alelnök jelen van a koordinátorok ülésen, felvetheti tehát a kérdést, és a koordinátorok majd meghozzák a döntést, amit jónak tartanak. És most rátérünk a hatos napi rendi pontra, és rátérünk ezzel a legfontosabb munkánkra, hogy szót adjunk a lakosságnak. A következik a elnézést kérek, elnézést kérek. Kihagytam egy napirendi pontot, az ötös napirendi pontot kihagytam, a 29 éves jelentésről van szó. A jelentés az Európai Unió jogszabályok alkalmazásának nyomon követéséről, ahogy korábban említettem. Paxas kollega nincs itt, ugyanakkor Imbarasas kolléganő jelen van, aki átveszi a szót. Meg is adom a szót kolléganőnek. Gában pirmiket Köszönöm szépen, elnök asszony. Bakasz úr kollégám ma nem tud itt lenni, úton van Brüsszel felé. Az ő, ő nevében szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a véleménynek az elkészítéséhez. Paxas úr nevében szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. És tulajdonképpen ennyi lett volna. Ez egy rövid beszámoló, és azt hiszem rátérhetünk a szavazásra. Allora, Köszönöm szépen, akkor rátérünk a szavazásra. A 29-es, 29. éves jelentésről van szó. Elkezdem a szavazást. Egyes módosító, egyes bekezdés, Valéza kollégától, parancsának. El, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító, egy új bekezdés van, szóval mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Új egyes bekezdés, hármas módosító, villent mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk Szóbeli módosító. Valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Senki? Rendben, akkor szavazunk. Vilent kollega egy szóbeli módosítót nyújtott be, mellette, ellene. Elnézést kérek. Még egyszer. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes modosító, Mazzoni. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös módosító. Fernández kollega mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosító Becker mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, Vilent kollega, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, Metszoni, hármas bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. a 10-estől a 13-asig akár egy tételben szavazhatjuk meg. Sí, sí, ho capito, Marco. Oké. So. Kilences következik, Vilent. Mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, elutasítottuk. Géppel szavazzunk, géppel ellenőrizzük a 9-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. heten mellette, mert Wertmann és a saját szavazatom heten mellette, Megismételjük a szavazást akkor. Megnyitom a szavazást. 9-es módosító, Vilent. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. heten mellette, plusz az elnökasszony szavazata, 80 tehát, 80 ellene, és egy tartózkodás. Ebben az esetben elutasítottuk a módosítót. Tízes módosító, Geringen de Odenberg kolléganőtől mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es Mazzoni mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító Geringer Deodenberg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mátszaoni 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszumos javaslat mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 17-es és 18-as Willender és Meyer kollégáktól mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 19-es módosító Fernández, hatos bekezdés 19-20, kiesik, 7-es bekezdésnél 21-es villen mellette ellene tartaszkodás, elfogadtuk. Ellenőrizőgéppel a 21-es módosítót, 21-es módosító, 7-es bekezdés, megnyitom a szavazást, géppel szavazom, kérem szavazzanak, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 9 mellette, 6 ellene, egy tartózkodás, plusz az én szavazatom mellette, tehát elfogadtuk. 22-es módosító, 7-es bekezdés Fernández kollégától Második. Az első rész mindenképpen szavazni kell, a második esik csak ki. Külön részekben. Tehát az első részről szavazunk most, mellette. Ellene. Elutasítottuk. A második részről szavazunk, nem a okafogyottá válik a második rész, mert az elsőt elutasítottuk. Tehát 23-as módosító, a kollega, mellette nem, ez is okafogyottá válik. 21-es megszavaztuk, úgyhogy okafogyottá válik ez is. Sorry, the secretariat cannot help me. I have the list. I'm very sorry. Elnézést kérek, itt né, egy kicsit egyeztetni kellett a titkársága, rendben van. 23, 24 és 25-ös okafogyattá válnak, mert elfogadtuk a 21-es módosítót. Tehát rá térünk a 26-as, 27-esre, a 8-as bekezdése, Vilán és Fernández, mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. 20 28-as, 29-es okafogyatta válnak, tehát következik a 30-as, 9-es bekezdés, Fernández mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem ellenőrizni kell géppel, nézzük meg. Akkor 30-as módosító, Fernández géppel szavazunk, kérem szavazzanak. Carlos géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. 6 on szavaztak mellette, 8 plusz 1 ellene, elutasítottuk tehát. 31-es Fernández új 9-es bekezdésről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük géppel. 31-est ellenőrizzük géppel. Lezárom a szavazást. Tizen mellette, ötten plusz egy ellene, azaz 6 ellene, elfogadtuk a 31-es módosított. 32-es módosított, Vilent új 9-es bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Vilent szóbeli módosító, valaki ellenzi ezt? Nem, akkor szavazunk Vilent szóbeli módosító, új 9-es bekezdésről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, új 9-es bekezdés, Fernández mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 33-as módosító. Lezárom a szavazást. 9 mellette, heten ellenes egy tartózkodás, elfogadtuk ezt a módosítót. 34-es, Fernández mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös módosító, Villand új 10-es bekezdésről mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosító, Fernández 11-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es módosító Villand új 13-as bekezdés mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. A 38-as módosító 14-es bekezdés Fernández mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 39-es módosító Valessa mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 40-es módosító villen mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es módosító Fernández 15-ös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es Geringede Odenberg új 15-ös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító Fernández 16-os bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as módosító Becker 16-os bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös módosító, melyért 17-es bekezdésről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os, Geringer de Ödenberg, új 17-es bekezdéssel mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük géppel, nem láttam világosan, tehát 46-os módosító, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Négyen mellette, nyolcan 9-en ellene, 4 tartózkodás, elutasítottuk tehát. És az egész jelentő vélemény ti mellette Ez az zárai szavazás? Igen. Akkor géppel szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14-en mellette, egy ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk a jelentést, a véleményt. Köszönöm szépen Paxas kollégának, Sembrász kollégának a e, e, közreműködésükért, a munkájukért. Ez a have the Just... Passiamo al punto... És akkor lezárjuk ezen el a szavazást, ráterünk a hatos pontra, 749 per 2012-es, 1636 per 12 számú petíciókról, brit állampolgárok által benyújtott petíciókról van szó, akik nincsenek jelen, átadom a szót a bizottságnak. Sulle petizioni scritte al punto 6 che ho menzionato. A hat is, hatos napi rendi ponttal kapcsolatosan megadom a szót a bizottságnak, Kajtulius úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a petícióban a brit repülőtereken a biztonsági teszt testszkenner eh, eh, alkalmazásáról van szó. A bizottság elfogadott egy rendeletet, amely szabályozza az EU repülőterein a testszkennerek alkalmazását, eh, bár a, és nem engedett a röngen sugaras szkennerek alkalmazása. A rendelet tartalmaz egy opt-outot, azaz a régi utas kérhet egy más átvizsgálási módszert, ha nem hajlandó átmenni a body szkenneren. Az Egyesült Királyság értesítés küldött az Európai Bizottságnak, amelyben közölte, hogy aki nem hajlandó átmenni a bariszkenneren, az nem szállhat fedélzetre, tehát ezt az opt nem fogadják el. Ez a fellépése a brit hatóságoknak a panaszos szerint sérti a e, jogokat, és nagyon, nagyon súlyosan megsérti az EU rendeletet, amely biztosítja az utasoknak ezt a jogát, hogy egy alternatív módszert kérjenek az átvilágításra. A bizottság egy e, kötelezettségszegés sértési eljárást indított az Egyesült Királyság ellen. Múlt pénteken, november 27-én az Egyesült Királyság a No Scan No Fly eh, politikát eh, felváltotta egy új politikával, azaz péntek óta most már biztosítják az alternatív átvilágítási módszert az utasok számára, akik nem hajlandók a szkenneren átmenni. Az Egyesült Királyság tehát tehát eleget tett a bizottság felvetésének. A panaszos egy második is megjegyzést tett a Manchesteri repülőtéren röntgenes készülékek alkalmazásáról. Nos, ezeket is már kicserélték 2012. novemberében az, azzal a milliméter hullámos technológiával, ami összhangban van a rendelettel. Köszönöm szépen. Kiváló híreket hallottunk a bizottságtól. Nevezetesen, hogy a feljelentés, amit a lakosság benyújtott a szakbizottságunk felé, nem csak, hogy megalapozott volt, ugyanakkor ö, a nemzeti hatóságok tettek is ennek érdekében, hogy a bizottság ösztönzésére is most már megváltoztatták az eddigi gyakorlatukat, és betartják a szabályokat. Bostinero kolléga szeretne szólni az ügyben. Uh, uh, Talán minden kolléga nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy, hogy uh, nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy milyen hatékonyan működik az a bizottság, és az európai polgárok jólétét szolgáljuk azzal, hogy lerövidítjük ezeket a folyamatokat, és olyan problémákkal foglalkozunk, amelyek valós problémák, és hogyha a bizottság is elkötelezett és segít ebben, akkor itt előre tudunk lépni. Köszönjük szépen a bizottságnak is. Köszönöm szépen, Bosztináru kollega, köszönjük szépen a petíciót benyújtójának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy egy nem megfelelő gyakorlatot megszüntessünk, és igen, rövid idő alatt sikerült mm, a küldetésünket teljesíteni, és mindannyian elégedettek vagyunk mondhatjuk azt, hogy lezárhatjuk ezt a petíciót, mert pozitív fejleményt eh, nyelért véget ez, a, ez az ügy. Következő napirendi pont. David Preti brit állampolgár által az Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia szövetség nevében benyújtott 689-es számú petíció az idegen nyelvi lektorok olaszországi helyzetéről. Itt van a petíció benyújtója, megadom a szót neki 5 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Amikor tavaly itt jártam, megvitattuk a Gemini eh, törvény six cikkét, és a bizottság álláspontja az volt, hogy ennek a jogszabálynak bizonyos részeit meg kell vizsgálni. És megígérte a bizottság, hogy a gyakorlatot is meg fogja vizsgálni, tehát azt, hogy hogyan alkalmazzák ezt a Gemini eh, törvényt. Három szakértői véleményt adtam át a titkárságnak a Germini törvényről, Andor biztos úr hivatalában, és ennek eredményeképpen a bizottság most le akarja zárni a panaszt. A bizottság sehol nem mondja, hogy a Gelmini megfelel a követelményeknek, és hiányzik a bizonyíték a szabálysértés eljárás indításához a bizottság véleménye szerint. Pikoti professzor, az ügyvédünk egy 17 oldalas bizonyítékokat tartalmazó elemzést készített, és szemtől szembe találkozót kért. Aztán az újságokban azt olvasom, hogy ugye Európa válságban van, a migráció, a szabad mozgás, oktatása az embereknek eh, nagyon égető kérdés. A nemzeti kormányok tudják, hogyha elvesztik eh, a közvélemény eh, szimpátiáját, akkor elveszítik a kormányzati pozíciót is. David Lidington, európai miniszter, gyakran és őszintén is elítélte Olaszország viselkedését, erkölcstelenek, törvénytelennek titulálta, és Bolino és Karudza olasz miniszterektől is bátorító jelzéseket kapott brit, francia, német, ír és spanyol nagykövetségek egyre nőbb érdeklődés mutatnak, és a római követséggel egyre inkább együttműködnek ebben a kérdésben nem is titokban, hanem szinte szemtől szembe minden EU intézmény szemébe, eh, szinte pofon várásként Silvio Berlusconi kormánya elfogadta a Gelmini eh, törvényt, aminek eh, a célja az volt, ahogyan ezt a szenátus 2010. decemberi 94. számú jegyzőkönyve is tartalmazza, a favorabili per la universitás, az, az egyetemeket hátrányosan érintő rendelkezéseket hozott. Ez a, egy olyan közösségben született meg, ahol már nem uralkodik a jogállamiság, elfogadott a diszkrimináció, és ez valóságban nem, nem egy jogszabály, hanem ez egy diktátum. Hogyha ez a diktátum sikeresen kerül alkalmazásra, ez azt fogja bizonyítani, hogy 30 év pereskedések után is sem érvényesíthető az EU belső piacán az egységes és fair álláspont minden EU polgár számára. Más országbeli tanárok, akiket soha nem vádolt azzal, hogy ők jóléti turisták vagy egészség költség. Turisták nem élhetnek a jogaikkal ezen diktátum miatt. Ebben a dossziében két professzor és egy ügyvéd azt írja le, hogy ez egy rendkívüli törvényi rendelkezés, ami veszélyezteti a jogállamiságot és aláássa az Európai Bíróság autoritását. Egy Jean Monnet professzor, európai jog professzora, Norin Burroughs ura következőt mondta. Az, hogy ha lezárják ezt a dossziét, ez egy jelzés lesz Olaszország és az összes többi tagállam számára, hogy alapvető EU szabályok következetes figyelmen kívül hagyása végül is elfogadottá válik. Lecsében, Turinóban, Milánóban és Bresában lezártak bírósági ügyeket. A 60%-kal csökkentették a tanárok fizetését Katániában, Szalentóban, Bergámóban, és mindenki a Gelmini törvényre hivatkozik -e közben. Ez nem legitim, nem e, jogszerű ez a e, törvény, ez egy rasszista törvény. David Lidington álláspontja e, végül is lehet, hogy győzni fog, de ez ahogyan Berlusconi úr Európát sokkoló módon és adhok módon próbálja szabályozni, az nem történhet a bizottság és a biztosok segítségével. Köszönöm szépen. There is even Mr. Innes bizottság nevében. Ines úr, szeretne valamit hozzátenni? bocsánat, a bizottság részéről Francisco Pérez Flores. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság legutóbbi levelében, amelyet februárban küldött meg a szakbizottságnak, arra hivatkozott, hogy az olasz hatóságok információja alapján vizsgálták meg ezt a helyzetet. Azóta a kérelmező további információkkal látott el bennünket, illetve az orosz hatóságoktól is kaptunk újabb információkat, legutóbb július közepén ebben az évben. A bizottsági szolgálatok eh, értékelték a rendelkezésükre álló információkat, és arra következtetésre jutottunk, hogy semmiféle bizonyíték nem támasztja azt alá, hogy valóban Olaszország ellen szerződésszegési eljárás kellene elindítania. Ebben az évben, szeptemberben ennek megfelelően a panaszost tájékoztattuk arról, hogy kívánjuk zárni az esetet, és azt is elmagyaráztuk, hogy miért. És mielőtt lezárunk egy dossziét, a bizottság az eljárásoknak megfelelően lehetőséget biztosított a panaszosnak, hogyha bármiféle új, releváns információkkal rendelkezik, akkor akkor azt eh, ossza meg velünk annak érdekében, hogy esetleg eh, még egyszer felülvizsgáljuk a döntésünket. A panaszos a az észrevételeit és dokumentációit megküldte nekünk november 14-én, és jelenleg is folyik ezeknek a dokumentumoknak az elemzése. Természetesen a bizonyítás terhe mindenféle szerződésszegi van a tagállamok elé. A 158-as cikk értelmében a bizottságot terheli, ez azt jelenti, és erre emlékezhetnek is, hogy az Európai Bizottság Olaszország ellen már folytatott ilyen eljárást, amelynek ennek értelmében az Európai Bíróság 2006-ban meg is állapította, hogy nem felelt meg a követelményeknek Olaszország, és akkor fenntartottuk ezt a szerződösszegési eljárást. Annak az oka, hogy jelenleg miért is nem kívánjuk ilyen eljárást indítani, és miért akarjuk lezárni az esetet, az a következő. A panaszos ugye eh, azt állított hogy az 1980-as rendelkezéseknek megfelelően foglalkoztatott lektorok nem ugyanazokban a jutatásokban részesülnek, mint hasonló pozícióban lévő olasz kollégáik. Ugye ő arra hivatkozik, hogy a, a lektorok esetében be kellene számítani a szolgálati éveket, és annak megfelelően uh, kellene a bérezésüket is megállapítani, és a 8 százalékos éves növekedésbe kellett volna számítani a szolgálati éveknek megfelelően, és tehát itt nagy a különbség a között, hogy valójában most mennyit keresnek a lektorok, és mennyit kellene keresniük a panaszos véleménye szerint de a számításai helytállóságát nem tudta bizonyítani a panaszos, és, és más Olaszországban dolgozó lektorok vonatkozásában nem tudtuk megállapítani, hogy diszkriminációban lenne részük az említett lektoroknak, éppen ezért a 45-ös cikk megsértését nem tudjuk megállapítani. A panaszos azt is állítja, hogy, hogy az egykori lektorok pályafutásának a korrigálása tulajdonképpen arra a, korlátozva van a Gelmini reform értelmében sajnos ez, nem, ez a korrekció nem tudott megvalósulni. És tulajdonképpen a Gelmini reform a korábbi európai bírósági határozatokkal ellentétes rendelkezésekhez vezetett. Hiszen itt ketté osztották, két kategóriába osztották a lektorokat, és az eredeti foglalkoztatási kategóriát nem őrizték meg, hiszen a lektor kategóriát e, megszüntették. Mi azonban nem látjuk bizonyítva azt, hogy itt uniós jogok és szabályok sérülnének. Itt a, a a szakszervezetek és a hatóságok által megállapított foglalkoztatás és bérezési megállapodás, amely az ágazat valamennyi alkalmazottjára vonatkozik, az megfelelő, és nem a Gemini reform, hanem tulajdonképpen a 95-ös törvény az, amely új kategóriákba kívánta ö, osztani a lektorokat. Ugye egykori lektorok most már más státuszban dolgoznak. A Cselmini törvény esetében ugye még négy eset is függőben van, ahol az Európai Alapjogi Kárta 45. cikkének megsértésére hivatkoznak itt az olaszországi bíróságok nem e, egységesen jártak el, és jelenleg fellebbviteli eljárások folynak, és mi arra következetesen jutottunk, hogy amíg egyértelműen nem értelmezik ezt a törvényt Oroszországban, addig sajnos nem tudjuk megállapítani egyértelműen, hogy az alapjogi kárta 45. cikkét megsérteni a jelenlegi olaszországi bírósági gyakorlat. A panaszos által megküldött, november 14-én megküldött dokumentumokat a bizottság meg fogja vizsgálni, és tájékoztatjuk majd a szakbizottságot a, az értékelés eredményéről. Köszönöm. Mrs. Hogan? Yes. Okay, asszony? Sorry. Az egyetlen, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, az az, hogy évek óta követjük az ilyenfajta eseteket. Ugye vannak Olaszországban is olyan lektorok, akik most kevesebbet keresnek, mint korábban elolvastam a bizottság reakcióját, válaszát is, és itt ugye az hogy majd később még kapunk információkat erre az esetre vonatkozóan, de úgy gondolom, hogy ez nem kielégítő. Eh, ez az ígéret. Itt ugye megint csak új információk merültek fel, és, és ilyen eh, szűkös információk alapján nagyon nehéz megállapítanunk, hogy most indokolta, vagy sem ez a petíció, hogy ezt elfogadjuk-e, vagy sem. Azért én szeretném elolvasni azt, hogy valójában mi is hangzott el, és milyen információk állnak rendelkezésre én, én legalábbis nem azt hallottam ki, hogy itt valóban megoldás születne a közeljövőben. Éppen ezért szeretném hallani a bizottság részéről, hogy, hogy mi például az információkat miért nem kaptuk meg korábban, miért nem küldték meg nekünk ezeket a dokumentumokat korábban. Ugye azt olvashatjuk itt, hogy a bizottság folyamatosan tájékoztatni fog bennünket, de eddig ez nem valósult meg, nem tájékoztattak bennünket folyamatosan. Ez egyáltalán nem történt. Még ezt leírták, de valójában nem tájékoztattak bennünket, és ez most időpazarlás, hogy még egyszer ezzel e, igazi megoldás javaslat nélkül ezt megtárgyalni. Baszinárió kolléga, két megjegyzés lenne a részemről. Egyértelmű, hogy a bizottság válasza nem kielégítő. Először is. Itt egyértelmű ellentmondás van, hiszen egyfelől azt mondják, hogy a diszkriminációt semmiféle bizonyíték nem támasztja alá. Ugyanakkor mégiscsak megerősítek azt is, hogy, hogy nincs hivatalos jövedelem lista az olasz, illetve nem olasz állampárgassággal bíró professzorok, lektorok esetében. Ezért ez elég furcsa, hiszen 2013-at írunk, minden, ami az egyetemi uh, bérezést, jövedelmezést illetve hát ez nyilvánosan hozzáférhető információ, ezt nagyon könnyen felelhetjük bármelyik tagállamban, sőt, még az Európai Unión kívül is nagyon könnyen megtaláljuk az ilyen típusú információkat. Tehát ezért nem értem, hogy az Európai Bizottság számára miért olyan nehéz itt az egyetemek bérlistáit megszerezni és megvizsgálni. Ez az egyetlen megoldása arra, hogy valóban meg lehessen állapítani, hogy ezek ezek a megállapítások megállják el őket, vagy egyszerűen nem indokolt ez a petíció. Tehát itt a bizottság részéről világos bizonyítékok alátámasztott válaszra van szükségünk, hiszen bármiféle diszkriminációnak az alátámasztását a bértábla vagy a bérlista tudná bebizonyítani. Tehát, hogyha arra van szó, hogy, hogy azonos státuszban lévő lektorok azonos munkáját azonos bérezésben részesülnek, vagy sem, ez itt ugye a kérdés. Hogyha, hogyha nem ez az eset, és nincs szó diszkriminációra, akkor feltételezem, hogy lezárjuk, lezárhatjuk ezt az esetet, de most még nyitva kell hagyni, és tényleg most már fel kell kérnünk a bizottságot arra, hogy bizonyítékok alapján hozzon uh, egy határozatot, ne pedig értelmezzen valamiféle törvényeket. Altri colleghi intendono prendere la parola? További kollégák szeretnének-e hozzászólni? Akkor megadom a szót a panaszosnak. Nem, de van egy kollega, aki jelentkezett addig. Vážená Köszönöm szépen. Valamennyien tudjuk, hogy a fizetés amelyet az emberek megkeresnek, olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. És hogyha a bizottság nem tudja biztosan, hogy hogy akar eljárni, akkor szálljunk időt arra, hogy még tovább gondolkozzunk ezen a petíción, és konkrét jó bizonyítékok alapján később döntsünk. Grazie. Dalap. Igen, köszönöm szépen. Most a panaszosnak visszaadom a szót. Egy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen csak meg tudom ismételni, a bizottság rendelkezik a bizonyítékokkal, 60%-kal csökkentették a fizetéseket, erről már megvan minden bizonyíték. A bizottság tulajdonképpen itt ma arra hagyatkozik, arra a levélre, amit eh, Andor biztos úr írt eh, Szilva eh, professzornak. Mi jóvá, jogászaink egy 60 ezres joganyagot állítottak össze, örömmel átadom annak a jelentésnek a példányát, ami angolul készült el. Három szakértői vélemény készült már, ezeket átadtuk a titkárságnak, gondolkozzanak el ezeken. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy világos, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót, ugyanis meg kell várni, hogy megkapjuk a bizottság megjegyzéseit azoknak a kiegészítéseknek, amelyeket a panaszos benyújtott, tekintettel arra, hogy ez a helyzet régóta fennel az idegen nyelvű lektorokkal Olaszországban több mint 30 éve szenvednek ebben a helyzetben, és nincs megoldás. Úgy gondolom, hogy indokolt, hogy most megkérem a bizottságot, hogy gyorsan továbbítsa felénk a megjegyzését annak érdekében, hogy minél gyorsabban tudjunk választ adni a panaszosnak. A másik panaszos nem szeretne hozzászólni? Nem jelzi. Rendben van, köszönöm. Ma pertek, hogy... Tehát akkor nyitva marad ez a petíció, megkérjük a bizottságot, hogy minél gyorsabban reagáljon a benyújtott anyagnak. Köszönöm szépen a panaszosoknak, hogy megjelentek, és hogy felvezettek ezt a témát, és rátérünk a következő napi rendi pontra, nevezetesen A 1954-es per 2012-es számú petícióról van szó, amelyet eh, Fazekas Pálma magyar állampolgár nyújtott be a Születésház Egyesület nevében, aki a képesítések elismerésről szóló inyányelv magyar hatóságok általi állítólagos megsértéséről szól. A petíciót benyújtói nevében itt van a teremben Zak úr, Zsák úr A parola a Mr. Zucker. Zák úrnak adom meg a szót, 5 perce van. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat, azt mondják mellettem, hogy, hogy ők következnek a nyolcadik napi rendpont. Elnézést kérek, ez egy hiba volt akkor részemről. Bodrogi asszony. So my name is Bea Bodrogi, I'm a human rights lawyer. Bodrogi Beának hívnak, magyar emberi jogi ügyvéd vagyok, és um, három civil szervezetet uh, képviselek, um, a um, magyar... Uh, in our petíciónkban azt állítjuk, hogy Magyarország nem ültette át a hazai jogszabályozásba és gyakorlatban a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005 per 36-os irányelvnek a szülésznők kompetenciára vonatkozó rendelkezéseit. Állításunkat pedig továbbra is fenntartjuk. Először arról szeretnék beszélni, hogy kiknek és miért fontos ez a téma. Az irányelv egyrésztről a szülésznők szakmai kompetenciájáról szól, tágabb értelemben a szakmai önállóságukról és a függetlenségükről. Másrészt pedig azokról a nőkről van szó, akik teljes kör és objektív tájékoztatás birtokában önálló döntést szeretnének hozni arról, hogy hol, kivel és hogyan szeretnének szülni. A magyar szülészeti rendszer orvosközpontú, medikalizált és drága. Az általános szemlélet az, hogy a várandóság és a szülés olyan folyamat, amely orvosi jelenlétet követel meg, illetve különböző beavatkozásokat is igényel. Ebben a rendszerben a döntéseket elsősorban az orvos hozza, a nőknek pedig el kellene azokat fogadnia. Mindezzel természetesen nem szeretném az orvostudomány szerepét és jelentőségét vitatni, hiszen nagyon sok gyermek és anya, anya köszönheti az életét a tudomány és a körülmények fejlődésének. Ugyanakkor nagyon keveset beszélünk a túlzott medikalizációról és annak veszélyeiről. Minden indokolatlan beavatkozás kockázattal jár az anya és a gyermek egészségére nézve. A vajudás alatt a nők többségénél rutin beavatkozásokra kerül sor, és a 2012-es adatok szerint körülbelül 10-ből 6 nőnél eh, gátmetszést alkalmaznak a hüvér szülés folyamán, a császármetszés aránya pedig 35,1 Ezek az ijesztő adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy nem jó irányba haladunk. A szükségtelen beavatkozások negatívan befolyásolják az anya és a gyermek test és pszichikai egészségét, mind rövid, mind hosszú távon, és gyakran visszavetik a, a nők gyermekvállalási hajlandóságát. Emellett Magyarországon a szülés rendkívül drága. Bár jogilag a kórházi szülés társadalombiztosítás által támogatott, mégis köztudott, hogy a gyakorlatban a nők többsége mindig születnek a szakszemélyzetnek, elsősorban az orvosnak, mind a várandós gondozásért, mind pedig magáért a szülését és ezek cserépők figyelmet remélnek, tájékoztatást, azt, hogy a kéréseket figyelembe veszik, a felesleges beavatkozásokat elkerülik, beleértve a császármetszést is. Egy szülés körülbelül egy havi bevételbe kerül egy-egy családnak. Számos nemzetközi szakmai szervezet felhívta a figyelmet a szülésznők jelentőségére, ezek közül kettőt szeretnék kiemelni. Egyfelől a United Nations Population Fund 2011-es jelentésében megállapította, hogy a szülésznői szolgáltatás rendkívül fontos az egészséges és biztonságos várandósághoz és szüléshez. A WHO pedig kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a szülésznői szakmának az anyai és a gyermekhalandóság csökkentésében. Több kutatás is alátámasztja, hogy megfelelő szülésznői ellátás kevesebb rutinbeavatkozással jár, magas anyai elégedettséghez vezet, és jóval olcsóbb is. Ezekkel összhangban a 2005-36-os irányelv 42-es cikke szerint a szülésznők kompetenciájába többek között az alábbi tevékenységek tartoznak. Terhesség diagnosztizálása, normális terhesség figyelmelkísérése, szülések levezetése, azaz a szülésznőnek önállósággal, saját kompetenciával és felelősségi rendszerekkel rendezkedni, és együtt kell működnie az orvosokkal. Ez azt is jelenti, hogy egy problémamentes várandóság esetén a nő szabadon dönthet arról, hogy egy orvos vagy egy szülésznő vegyen -e részt a gyermekszülés folyamán a nők többsége számára fontos, hogy egy orvos kísérje a várandóságot és a szülést, ugyanakkor egyre több nő igényli azt is, hogy egy szülésznő részt vegyen ebben a folyamatban, miközben elfogadják azt a fontos szakmai követelményt is, hogy, hogy ez csak akkor lehetséges, ha normál várandóságról és természetes szülésről van szó. A petíciónkban azt állítjuk, hogy Magyarország nem teljes mértékben ismeri el a a 42. cikkben felsorolt szülésznői tevékenységeket. A szakma számára nem biztosítja a függetlenséget és az önállóságot. A hatályos jogi szabályozás értelmében egy kórházi szülésznő sem a várandóságot, sem a szülést eh, nem kísérheti saját kompetenciáján belül, illetve saját felelősséggel. Egy független szülésznő kísérhet kórházon kívüli szülést, ugyanakkor nem kísérhetnek várandóságot. Magyarországon a nők 99%-a kórházban szül, éppen ezért a nők nagy részének választás joga sérül. Tehát kizárólag orvos kísérheti az ő várandóságukat és szülésüket ugyanakkor a kórházban dolgozó szülésznők nagyon fontos szerepet játszanak a jelenlegi rendszerben is, hiszen a legtöbb esetben segítik a vajudást, és a szülésnél is jelen vannak. Ugyanakkor az orvos az, aki jogilag és szakmailag is felelős mindezeket a folyamatokért, ami számukra rendkívül komoly anyagi előnyt is jelent, ugyanakkor a nők részére ez azt jelenti, hogy korlátozzák a jogaikat, és nagyon sokszor indokolatlan beavatkozásokat végeznek el rajtuk. Elismerjük, hogy időközben a kormány rendeletben szabályozta az otthon szülést, tehát intézetben kívül is kísérhet egy szülésznő szülést, de ugyanakkor ez annak is köszönhető, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság elmarasztalta Magyarországot a Ternovszki ügyben. Arról szeretnénk tájékoztatni a bizottságot, hogy a kormány megkezdte a szakmai vitáját a, a jelen rendelet módosításának. E, ennek folyamán a rendelet módosításának tervezetet elkészítették, és elküldték különböző szakmai és civil szervezeteknek, hogy véleményezzék azt. A petíciót aláíró három szervezet részletes szakmai anyagot küldött az illetékes minisztériumnak ezzel az irányával kapcsolatban. Ebben mi elismertük azt, hogy a kormány valóban arra törekszik, hogy a szülészők kompetenciáját kibővítse a várandóság kísérésére is. A tervezet értelmében ugyanis egy szülésznő normál lefutású várandóságot a jövőben majd kísérhet. Ugyanakkor felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a tervezetben vannak hibák és eh, vannak hiányosságok is a petíció alapjához szolgáló irányelvvel kapcsolatban, hiszen a várandosság megállapítása, annak eldöntése, hogy melyik várandosság alacsony vagy magas rizikójú, illetve a kórházi szülés vezetése továbbra is a szülész nőgyógyász kizárólagos kompetenciája. Összefoglalva, a szülésznői szakma önállóságát és függetlenséget a jövőben sem fogják biztosítani, úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a szülésznő és az orvos egymás mellett e, egymás kompetenciáját tiszteletben tartva dolgozzanak, de a jelenlegi törvényi felülvizsgálat nem fogja biztosítani ezt. Úgy tűnik, hogy mindennek mi nők vagyunk a vesztesei, és én személy szerint hiszem, hogy nekünk nőknek kell elindítanunk a változásokat ezen a téren. Remélem, hogy a petíciónk egy fontos és meghatározó lépés lesz ezen az úton arra kérjük a bizottságot, hogy ne zárják le ezt az ügyet, ne utasítsák el a petíciónkat, hanem tegyék meg azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kívánt változásokat elérjük. Köszönöm szépen, a bizottságnak adom meg most a szót András Zigmund úrnak. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, actually, my name is Konstantin. Konstantinos Szamarasznak hívnak tulajdonképpen, és a szakmai képesítések egységének vagyok a vezetője. Nagyon fontos kérdésről van szó. Két nagyon fontos rendszert eh, érint. Az egyik a nemzeti egészségügyi rendszer, ahogyan ezek meg vannak szervezve, ahogyan működnek. És másik oldalon rendelkezik az EU is a szakmai képesítésekre vonatkozó szabályokkal. Ahogy a panaszos is elmondta, vannak olyan szabályok, amelyek kimondottan a szülésznőkre vonatkoznak. Néhány alapvető megállapítást hagy tegyek. A szülésznő egy olyan szakma, amelyel kapcsolatban az EU-ban automatikus elismerési rendszere működik ennek a hivatásnak, Azaz harmonizáltuk a minimális szakmai képzési követelményeket valamennyi EU tagállamban. Ez tehát a szakmai képesítések irányelven van rögzítve. A gyakorlatban a szülésznők tehát egész Európában ugyanolyan minimum standardoknak kell, hogy megfeleljenek, a hány éves képzésben vegyenek részt, stb. A szülésznők az automatikusan elismert szakmákban különleges helyet töltenek be, mert az irányelv előírja, hogy minden tagállamban kell, hogy tudják gyakorolni az adott szakmát. Ahogyan a panaszos is azonban elmondta, a terhesség diagnosztizálása és normál figyelemmel kísérése is ehhez a tevékenységhez tartozik, az az EU által elismert olyan tevékenységhez, amelyet a szülésznőkkel kell, hogy tudjanak látni. Talán azt is érdemes elmondani, hogy közelmúltban módosítottuk az irányelvet, a tanács és a parlament is egyetértettek ezzel, jövő év elején jelenik meg a módosított változat. Néhány ponton változik a szülésznőkre kapcsolatos rész, de nem a most tárgyalt pontokon, tehát a jövőben is megmarad gyakorlatilag ugyanez a jogszabály, ami ma érvényes bár meg kell állapítanunk azt, hogy az irányelv képzettségekre, tevékenységekre vonatkozik, de azt is értenünk kell, hogy minden tagállam a saját egészségügyi rendszerét saját maga szervezi meg, a hagyományok figyelembevételével döntik el, hogy mit, hogyan szabályoznak, csinálnak. Ezért ez a két rendszer, ahol két rendszer érintkezik egymással, ott keletkeznek problémák hogy nekünk mi a szándékunk. Nos, ezt a parlamentnek is eh, elmondtuk. Jelenleg eh, felveszik a kapcsolatot a magyar hatóságokkal, megkívánjuk vizsgálni pontosan, hogy hogyan tervezik eh, kialakítani a rendszert, különösen az új jogszabály fényében, ami most készül. Elég sok a félreértés ezzel az új magyar törvények kapcsolatban, illetve hogy ez hogyan viszonyul a mi irányelvünkhöz. A panaszos is elmondta, hogy Magyarország véleménye szerint nem ültette át korrekt módon a szakmai képesítésekre vonatkozó irányelvet. Nos, ezért nagyon fontos elmondanunk azt, hogy itt két rendszer érintkezéséről beszélünk. Mi ellenőriztük azt, hogy a magyar kormány hogyan implementálta, hogyan ültette át a magát az irányelvet a magyar jogba, és ezzel nincs probléma. Akkor meghatározzák, hogy a nemzeti egészségügyi rendszerben kinek mi a felelőssége, ott keletkeznek a problémák. És ezért most meg kell néznünk, hogy ezt hogyan végezték el, meg és megszületnek majd az új rendelkezések. Jelen pillanatban csak annyit tudunk mondani, hogy kapcsolatban vagyunk a magyar hatóságokkal, és vissza fogunk térni a PETI szakbizottsághoz, amint megkaptuk a magyar hatóságok válaszát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gomez, Gönc asszony. Örömmel hallottam azt, hogy a bizottság felveszi a kapcsolatot a magyar hatóságokkal, ugyanis szerintem így jó esélye van a dolog megoldásának. A prenatális gondozásra vonatkozó új jogszabály megszületőben van, és előfordulhat, hogy remélhetőleg az irányelvet korrektül fogják átültetni és végrehajtani. Én magyar vagyok, és orvos is vagyok, tehát nagyon jól ismerem a helyzetet, és valóban súlyos, komoly a helyzet ez a orvosokat a kizárólagos helyzetbe hozó szabályozás, ahogyan elhangzott, azt eredményezte, hogy Magyarországon sokkal nagyobb a császármetszéses szülések aránya, mint amit a WHO ajánlásai tartalmaz, vagy milyen az az arány más országokban. Ez az intervencionista megközelítés tulajdonképpen egyértelműen a pénzzel, a hálapénzzel függ össze. Tulajdonképpen kényszerítik a nőket arra, hogy mindig kórházban szüljenek, és ne otthoni környezetben. Ezért azt hiszem, hogyha az irányelvet valóban korrektül fogják átültetni, és lehetővé fogja tenni a szülésznők számára is, hogy tovább fejlődjenek, vagy létrehoznak egy ezt a tevékenységet szabályozó testületet, akkor itt talán humanizálni lehet az egész folyamatot, a szülés előtti gondozást, magát a szülést, illetve a szülés utáni gondozást. Nem csak a jogalkotásra kell odafigyelni magára a jogszabályra, hanem az implementálásra, hogy ezt a jogszabályt hogyan hajtják végre Magyarországon, és ez azután milyen hatást fejt ki a szülésekre. Egy, ez egyébként egy emberi jogi kérdés is, amely messze túlmutat azon a szakmai elismerési kérdésről, kérdésen, amiről a bizony, bizottság beszélt. Tehát kérem, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és kérjük meg a bizottságot arra, hogy ilyen szempontból is konzultáljon a hatóságokkal, tehát ne, csak a kérdésnek a szakmai kvalifikációs aspektusával foglalkozzon. Óken asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok orvos. Én egy három gyermekes édesanyja vagyok. Az első 44 évvel ezelőtt született és amikor ezt végighallgattam, az volt az érzésem, hogy Dániában 44 évvel ezelőtt volt hasonló a helyzet. Emberi jogi és nőjogi aktivisták e, e, ez ellen felemelték a szavukat, hiszen itt kórházba kellett mennünk nekünk, és hogyha orvosi ellátásba akartunk részesülni, de azóta szabad választásunk van, hiszen a várandóság és a szülés az nem egy betegség, ezt nem kellene betegségként kezelni. És hát, hogyha a, sohasem len, nem lennénk ebben a helyzetben, hogyha ha nem így kezelnék bizonyos országokban. De érdekelne, hogy hány országban, ugye itt Magyarországról hallottunk, de hát más tagállamokban is hasonló a helyzet. Tehát nem régiben még Lettországban is ez volt a helyzet, de törvényt módosítottak, és most már szabadon választhatnak a nők. Tehát, hogyha ha a szülésznők segítik a szülés, akkor általában azt mondhatjuk, hogy nagyon jó kezekben vannak a szülőnök. És hát az egészségügyi erőforrásokat valóban arra kell elfordítani, azokra az esetekre, amikor valóban elengedhetetlen az orvosi segítség. Úgy gondolom, hogy nyitva kellene hagynunk ezt az ügyet, valóban meg kellene vizsgálnunk ezt. Én igazából nem érte, hogy miért hoznak ilyen törvényt. Nem is tudom ezt követni. Azt gondolom, hogy ha pénzt követjük, akkor rá fogunk jönni, hogy mi is zajlik itt a háttérben biztos, hogy valaki előnyt kovácsol ebből, és valaki profitál ebből, biztosan az orvosok igen, jól mondják. Igen, a pénzt kellene itt követnünk, a társadalmi kiadásokat, a társadalom pénzét is kellene itt ö, ö, követni, azért is, hogy a nőket is megvédjük, és a társadalmat is védjük. De hát, hogyha vannak valóban megfelelő szakmai képesítése bíró szülésznők, akik megfelelő módon tudják ezeket a folyamatokat kísérni, akkor ez jó megoldás. De érdekelne, hogy hány országban hasonló a helyzet. Köszönjük szépen, most pedig Bosszinári út kapja meg a szót. Dragi colegi, nu sunt doctor, deci suntem cel... Kedves kollégák, én sem vagyok orvos. Ketten vagyunk tehát, akik nem vagyunk szakmabeliek, akik szeretnénk hozzászólni ehhez a petícióhoz. Két megjegyzésem van. Az hozzáállásom, mint uh, szocialista uh, frakció koordinátor az az, hogy szeretnénk nyitva tartani ezt a petíciót. A második kérdés, amihez, amivel hozzá szeretnék járulni, az országom helyzetéből kiindulva, hozzá szeretnék adni valamit ahhoz, amit már hallottunk Magyarországról. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak értelmezni, értekelnie kellene ezt a kérdést európai szinten, hogy meggyőződjünk arról, hogy a törvénynek az alkalmazása során nem és a gyakorlati alkalmazása során egy koherens keret alakul ki egész Európában, akkor is, hogyha vannak helyi eltérések az egészségügyi rendszernek az egyik erőssége, bármelyik egészségügyi rendszernek az az, hogy legyen olyan, legyenek olyanok szülésznők, amelyek erősek, szakképzettek, és amelyek megfelelő módon el tudják látni a saját munkájukat. Nagyon fontos ez a kérdés, ugyanis az egészségügyi rendszerek válságával fel kell használni racionálisan a rendelkezésre álló forrásokat, tekintettel arra, hogy minden országot, eh, minden ország költségvetését sújtják a megszorítások, és főleg az egészségügyben csapodnak ezek le. Tudomásul kell venni, hogy a szülésznő szakmáját nagyon sok nyomás eh, éri mindenhonnan. Ugyanis nagyon sok helyen az orvosok szeretnék a saját eh, üzleteiket növelni, és ezáltal megpróbál kiszorítani a szülésznők, és azt akarják elérni, hogy magán klinikákon történjenek a szülések, és ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Nagyon drága magánklinikán szülni. És ugyanak akkor az állami klinikákon is ez a gyakorlat, és onnan nagyon sok, hely, nagyon sok alkalommal magánklinikákra küldik tovább a szülőnőket. Tehát ellenőrizni kell a helyzetet egész Európában. Úgy gondolom, hogy ha szigorúan ellenőrizzük és elemezzük ezt a helyzetet, akkor akkor olyan drámai helyzeteket is meg tudjunk oldani. Például olyan térségek, ahol ahol távol vannak a kórházak, és kizárólag csak szülőnők segítségével lehet megoldani a helyzetet a szüléseknél. A, amikor például ö, beindul egy szülés, és távol van a kórház, nem lehet eljutni a kórházba, váratlanul jönnek ö, a, a szülési szimptomák, akkor mm, biztosítani kell az otthoni szülés lehetőséget megfelelő szakértelemmel. Én örülök, hogy létezik ez a petíció, és arra kérem a bizottságot, hogy ellenőrizze a helyzetet, nézze meg Európa minden tagállam, az Európai Unió minden tagállamában, hogy valóban alkalmazzák megfelelő módon a rendeletet. És arra ösztönzöm a magyar kormányt, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszosokkal, mert aki nyer ebből az eszmecseréből, azok a szülőnők és a születendő gyermekek Magyarországon. Nagyon fontos, hogy megtörténjen ez a párbeszéd, és ne legyen az, hogy egyes klinikák üzletté degradálják a szülést. Köszönöm szépen, ha nincs további hozzászólás, akkor visszadom a szót a panaszosnak egy percre. Thank you very much. I'm delighted to hear. Köszönöm szépen, örömmel hallottam ezeket az észrevételeket. Szeretném a petíciós bizottságot arra kérni, hogy vizsgálják meg a magyar kormány törvénymódosítás tervezetét, amely nemrégiben készült el. Ahogy az előadásomban is említettem, ez nem tesz eleget az irányelv követelményének, ez az érme egyik oldala, a másik oldal pedig a gyakorlat, tehát azt is meg kell vizsgálni. Mi a részletes munkaanyagunkat hát felajánljuk, ezt ugye a törvénytervezet kapcsán készítettük el, háttérinformációkat tudunk minden esetre önök szemére biztosítani, hogy megkönnyítsük a döntést. Köszönjük. Grazie. Köszönöm szépen önnek, hogy ide eh, benyújtotta ezt az ügyet, és a figyelmünkbe ajánlotta. A petíciós szakbizottság véleménye egyöntetően az, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót, és megvárjuk a bizottság reakcióját, remélhetőleg rövid időn belül kapjuk meg ezt, és ö, utána majd megnézzük, hogy hogyan folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen még egyszer, rátérünk a következő petícióra, nevezetesen a 1380 per 2011-es számú petíció Zsák Ferenc Tibor magyar állampolgár által a Tiszantúli Környezetvédők Társulata nevében benyújtott petícióról van szó. A 351-es számú a vadon élő állatok és növények védelméről szóló irányelv alapján Győr város rendezési tervének módosításáról szóló véleményéről Magyarországon. Most megadom a szót 5 percben az e, Zsák Ferenc Tibor úrnak, panaszosnak. Köszönöm szépen. Tisztelt Petíciós Bizottság, tisztelt elnök asszony! Az Európai Bizottság 2011. január 25-én 351 számú véleményével Magyarország kérésére hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarország nyugati határánál fekvő Győrváros mellett már működő Audi gyár közvetlen szomszédságában levő, az Európai Unió Natura 2000 hálózatába tartozó kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részét képező one hundred and ninety five hektáros területen egy olyan beruházás valósuljon meg amely területre two thousand and nine ben one three millió euró támogatást télt meg a magyar köztársaság részére a tervezett beruházási területet is magába foglaló természetmegőrzési területen található veszélyeztetett élőhelyek helyreálltására. az európai unióban példátlan hogy egy life program által támogatott veszélyeztetett natura two thousand élőhely megsemmistését eredményező beruházáshoz hozzájárulását adja az európai bizottság mint a közösségi jog őre. a bizottság véleménye szerint az alternatvák vizsgálata kielégtő módon zajlott le. az európai bizottság three hundred and fifty one számú véleménye figyelmen kvül hagyta az európai bróság c two hundred and thirty nine four számú a bizottság kontra <clears throat> portugália ügyében hozott téletét mely szerint a káros hatással járó beruházást nem lehet engedélyezni ha a beruházás alternatv megoldásának hiányát nem bizonytják. a magyar kormány a felügyelete alá tartozó magyar befektetési és kereskedelmi ügynökséget bzta meg az alternatv helysznek vizsgálatával amely egyedül a natura two thousand hálózatába tartozó területet találta alkalmasnak melyet az audi már two thousand and eight ban meg akart vásárolni és two thousand and ten augusztus ten én meg is vásárolta a magyar kormánytól alternatv helysznként vizsgálták szikszó városát viszont szikszó városától fifteen kilométerre helyezkedő miskolc városa nem került vizsgálatra holott miskolcon hagyománya van az autóiparnak ott található magyarország második legnagyobb műszaki egyeteme a városnak erőssége a gépészmérnökképzés amely részben az autóiparra összpontost. a régió lakossága közel eight hundred zero fő a munkanélküliek száma eléri a ninety ezret budapestet sem vizsgálták mint alternatv helysznt holott a beruházó minden feltételének megfelelt volna. a győri helysznek vizsgálatánál a győri ipari park területét elvetették arra való hivatkozással hogy a terület bővtése várhatóan több mint két évet igényel. valójában a két év csak egy év volt hiszen two thousand and eleven szeptemberében a győri ipari parkot one hundred and eighty hektár nagyságú területtel bővtették amely két kilométerre van az audi gyártól a bizottság szerint a magyar hatóságok kompenzációs lépések megtételét gérték amelyek a natura two thousand helysznt ért károsítás, károkat hivatott ellensúlyozni. a magyar hatóságok a kompenzáció sikerességét tudományosan nem bizonytották a kompenzáció mértéke nem volt megfelelő. az európai bizottság k two thousand and nine three thousand two hundred and eighteen számú véleménye alapján jóváhagyott lübecki repülőtér bővtése során 700 négyzetméter Natura 2000 élőhely kerül beéptésre. Az állami kompenzáción felül a Grönauer Heide Alapítvány részére nyújtott kompenzáció összege 2,5 millió euró volt. Az Európai Bizottság véleménye által jóváhagyott Audi beruházás esetében az Audi 2,5 millió eurót ajánlott fel a kompenzációra, holott 155,5 hektár Natura 2000 terület kerül beépítése amely 2221 szer nagyobb, mint a lübecki repülőtér bővítési területe. A bizottság állítása szerint véleménye semmilyen nemzeti szinten végzett engedélyezési eljárás eredményét előzetesen nem ítélte meg és nem befolyásolta. Ezzel szemben bizonyítható, hogy az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóság szakhatósági véleményében az állt miszerint a brüsszeli döntés megszületéséig táj és természetvédelmi szempontból egyet nem értő véleményüket fenntartják tehát a szigorúbb magyar környezetvédelmi szabályozás alapján ellenezte a beruházást de arra kényszerült hogy a szubszidiaritás elvét feladva kizárólag az európai bizottság three hundred and fifty one számú véleményére való hivatkozással kiadja az engedélyt a bizottság álltása szerint a környezeti hatásvizsgálatról szóló uniós jogszabály lehetővé teszi az érintettek részvételét a tervek és projektek jóváhagyási eljárásában. az európai ombudsman a six ninety five two thousand and eleven es panasz ügyében folytatott vizsgálat alapján strasbourgban two thousand and twelve március thirteen án kelt határozatában megállaptotta hogy a bizottság sem érdemi választ sem halasztó választ nem küldött a panaszosnak two thousand and eleven május eleven ig. ráadásul a bizottság two thousand and eleven június twenty two ig azaz a meghosszabbtott határidő végéig sem küldte meg az érdemi válaszát. a bizottság valójában csak two thousand and eleven július fourteen én azaz a meghosszabbtott határidő lejárta után három héttel adott érdemi választ a panaszosnak. ha az európai bizottság időben válaszol a felülvizsgálati kérelemre úgy azt csatolni lehetett volna a brósági felülvizsgálat perdöntő bizonytékául mivel az európai bizottság válaszlevelében lerta hogy véleménye nem br kötelező érvénnyel kizárólag erre való hivatkozással nem lehetett volna engedélyezni a beruházást. tisztelt petciós bizottság! <clears throat> amennyiben elfogadjuk hogy az európai unió two thousand and twenty ig szóló biodiverzitás stratégiájának célkitűzéseit semmibe véve az európai bizottság hozzájáruljon olyan munkahelyteremtő projektek megvalóstásához amelyek évmilliók alatt kialakult ökológiai rendszerek kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytpusú irreverzibilis károsodását eredményezi amelyek megőrzésére az európai közösség különleges felelősséggel tartozik akkor ezentúl ne emeljük fel szavunkat a dél amerikai esőerdők kiirtása miatt hiszen mind a fakitermelés <clears throat> mind a kipusztított erdők helyén <clears throat> létesülő ültetvények is nagyon sok embernek megélhetési lehetőséget biztostanak. köszönöm a szót. Köszönöm szépen, a bizottság nevében Brav Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, 2011. januárjában a bizottság pozitív véleményt adott ki a győri területrendezési terv módosításának vonatkozásában, és hogy egy kicsit emlékeztessünk arra, hogy mi is áll a háttérben, ugye az élőhely irányelv általában biztosítja a védelmet a Natura 2000-es eh, természetvédelmi területeknek, de vannak olyan rendelkezések, amelyek kivételeket tesznek lehetővé, és ezeknek a kivételeknek különböző feltételeknek kell megfelelnünk először is. Először is megfelelő hatástanulmányt kell végezni, aztán be kell bizonyítani azt, hogy nincs alternatív megoldási lehetőség, aztán a közérdek első vagy felsőbb rendőrségét is bizonyítani kell, illetve a projekt vezetőnek mindenképpen kiegyenlítő intézkedéseket is kell foganatosítania. A, a magyar kormány által benyújtott információk alapján a bizottság arra a következtetése jutott, hogy mindezeknek a feltételeknek eleget tettek ebben a, az esetben, a Győrváros rendezési tervének módosításának esetében, tehát a hatástalan is sor került, az alternatív megoldási lehetőségeket is megvizsgálták, különböző alternatív színhelyeket, helyszíneket vizsgáltak meg, tehát na, nagyobb területet megvizsgáltak ebből, ebből a szempontból a Győr környéket is megvizsgáltak, és arra következtetésítettek, hogy nincsen megfelelő alternatívája ennek a helyszínnek. Különböző kritériumok alapján jutottak erre, tehát például más helyszíneken nem volt megfelelő elegendő terület, nem volt megfelelő az infrastruktúrális bekötöttsége az adott helyszínek, és itt tovább aztán a közérdek elsőbbrendűségével kapcsolatban a magyar hatóságok meggyőző magyarázatot kínáltak számunkra, arra vonatkozóan, hogy ez a rendezési terv több ezer munkahelyet is teremtene közvetett és közvetlen módon a régióban, illetve az országban, és a kiegyenlítő intézkedésekről is nyilatkoztak, elkötelezték magukat a kiegyenlítő intézkedések mellett elsősorban eh, elsősorban arról volt szó, hogy a, az esetleges károkat eh, valamivel nagyobb mértékben kívánták kompenzálni. Az engedélyezési eljárást mi a véleményünk a bizottság részéről nem befolyásoltuk, ez egy belső eljárás, a nemzeti hatóságoknak kell az engedélyezési eljárást lefolytatniuk. Ezt követően a panaszos felvette a kapcsolatot velünk, és a bizottsági vélemény felülvizsgálatát kérte. Különböző érvek mentén tette ezt meg, hiszen a magyar hatóságok érvelésével a panaszos nem értett egyet. A bizottság válaszolt erre a felvizsgálati kérelemre, és nem értett egyet alapvetően a panaszossal. A magyar hatóságok érvelését támogatta a bizottság a véleményében. A panaszos ezt követően pedig egy petíciót nyújtott be a petíciós bizottságnak. Jelen pillanatban a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy ez a rendezési terv módosítás a, a természetörölmi törvényeknek megfelelően eh, zajlott le. Köszönjük szépen, most pedig Auken asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Két évvel ezelőtt elkészítettünk egy olyan jelentést eh, a, itt a szakbizottságunkban, a két, a Natura 2000 programról, és hogy hogyan kell ezt alkalmazni a gyakorlatban. Az egyik konklúzió ezzel kapcsolatosan arra jut, az volt, hogy alternatív elemzéseket is kell alkalmazni. Ha például a hatosságok azt mondták, hogy ezt a projektet nem lehet más helyen eh, végrehajtani, akkor lehetett lépni. A bizottság most azt mondja, hogy megfelelő volt a környezetvédelmi hatástanulmány. Nos, én meg szeretném nézni ezt a hatástanulmányt, hogy valóban megfelelő volt az elemzés, hogy az elemzés valóban azt tartalmazza, hogy ezeket a területeket nem lehet felhasználni. Persze, egyértelmű, hogy eh, jobb egy gyárat telepíteni egy olyan területre, ahol nem kell fizetni. Egyetértek, ez egy érintetlen terület. Megértem, hogy könnyebben lehet ezt megoldani ezekkel a, komp- ezekkel a kiegészítő költségekkel, és nem volt semmi olyasmi, amiről szó volt. Ez olyan a helyzet, hogy megjön a cég, azt mondja, hogy ennyi, meg ennyi, meg ennyi állás lesz, és akkor minden további érvelés, csődbe jut. Barroso nemrég azt mondta, hogy a Natura 2000-rel akkor fogunk foglalkozni, amikor pénzünk lesz rá, és addig, amíg tart a válság, ad akkor egy kicsit a fiókba tesszük, és bármi más jöhet. Én szerintem ez a hozzáállás nagyon szomorú, és nagyon szomorú, hogy a bizottság is így látja a dolgokat. Két dolgot kellene tennünk. Egyrészt meg szeretném tekinteni ezeket a környezetvédelmi hatástanulmányokat, amelyek, mint hallottuk, eh, kilettek dolgozva, és meg kell nézni az alternatív megoldásokat, meg kellene nézni, hogy mik voltak ezek a kompenzációs eh, intézkedések, amik voltak. Meg kellene kérdezni az európai ombudsmant is, eh, hogy mit gondol erről a helyzetről, hogy a bizottság adott igazán lehetőséget arra, hogy tájékozódjanak az polgárok? Vagy egyszerűen azzal, hogy túl későn jelentkezett a bizottság, már elbátortalanította a, az állampolgárokat. Portugáliában is volt egy hasonló eset, és ott az ellentétes megoldás született, mint a szóban forgó magyar ügyben meg lehetne kérdezni az ombudsmant, hogy elégedett ő azzal, ahogy a bizottság hogy lehetőséget nyújtott az állampolgároknak, hogy a bizottság valóban megtett mindent az állampolgárok érdekében, úgy gondolom, hogy érdemes ezt eh, megkérdezni, és akkor eh, továbbítani az információkat. Szeretnék tehát, hogy a jövőben foglalkozunk tovább is ezzel, mert itt úgy tűnik, hogy a magyar hatóságok a legolcsóbb megoldást választottak, semmit nem kell tenniük a természet védelméről. Itt van a LIFE program, amelyik európai pénzeket nyújt ahhoz, hogy megvédjék a természetet. Egyértelmű, hogy itt rosszul jött ki a dolog, vannak más ilyen esetek Lengyelországban például, az egyik nagy győzelem, győzelmünk volt az a lengyel ügy, mert ott nagyon, aktívak volt, nagyon aktív volt a lakosság, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan eset. Köszönöm, Oken kollega. Pers kollega. Ja viszont valami veľmi stručne zareagoval, ja som architekt a profesionálny ki. Csak röviden térnék erre a kérdésre, én építész vagyok, és szakmai szemmel én ezt így látom úgy gondolom, hogy mindig figyelme kell venni azon polgárok véleményét, akik egy olyan területen élnek, ahol ilyesmit, ilyesfajta beruházást terveznek. Egy 100 kilométerre távolabb élő kormány képviselő úgy gondolom másképp látja a helyzetet, mint az, aki pár kilométerre lakik az adott helytől. Hogyha ott beépítik ezt a területet, és szennyezik ezt a területet, és az ott lakóknak az életük végéig ezzel együtt kell élnie, hát akkor valóban az ő véleményüket kellene meghallgatni, tehát az ott élőkkel mindenképpen konzultálni kellene. Minden más, ami ezzel kapcsolatban még elhangozhat, különböző szakértők véleménye, akik több száz kilométerre élnek az adott helyszíntől, hát ez teljesen értéktelen az egész, mert nem is tudják felmérni a valós helyzetet. Grazie. E, allora... Köszönöm szépen. Válaszra megadom a szót a panaszosnak. Egy perc. Zsák úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy itt szabály közmeghallgatás nem volt az eljárás keretében. A civil szervezeteket 2011 október, illetve november 11-én összehívták egy szakmai konzultációra, és arról nem készült semmifajta jegyzőkönyv, másnap a kormány képviselőjét pedig már Brüsszelben tárgyaltak, és nem is tudtuk, hogy tulajdonképpen milyen, <clears throat> milyen dokumentációt visz ki Brüsszelbe, és milyen kompenzációt ajánl fel, ezt egyetlen civil szervezet nem értesült róla. Még egy nagyon fontos szempont, hogy 21 civil szervezet volt ügyfél ebben az eljárásban, és 20 úgy gondolta, hogy hogy <clears throat> semmilyen észrevételt nem fog tenni, mert úgy érezték, hogy <clears throat> ebből hátrányuk származik, és a Magyarországon működő akkori zöld önbocman, amely intézmény ma már megszűnt, ugyancsak bejelentkezett ügyfélnek, de semmifajta észrevételt nem tett. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy a, az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága, mint szakbizottsága is vizsgálja meg, mint harmadik fél, mert itt szakmai kérdésről is szó van tulajdonképpen. Az, hogy az alternatív vizsgálatok megfelelőek voltak-e, <clears throat> illetve a kompenzáció, amit kidolgoztak, az megvalósítható volt-e vagy sem. Köszönöm szépen. Io non credo che dalle informazioni che abbiamo Én nem gondolom azt, hogy az információk alapján lezártnak tekinthető ez a téma, ahogy Oken kolléganő is kijelentette, a bizottságnak tovább kellene vizsgálni ezt az ügyet, és össze kellene hasonlítani ehhez hasonló esetekkel, amelyeket másképpen kezelt a bizottság próbáljon meg segíteni nekünk válaszolni erre, ezekre a kérdésekre, amelyek itt felmerültek a panaszos petíciójában. mivel hogy a bizottság, szakbizottságunk nem kapott még véleményt, hasznos lenne, hogyha, hogy, ahogy Zsák úr kérte, ezt a témát nyújtsunk, továbbítsuk a környezetvédelmi szakbizottsághoz is, tehát én nyitva tartanám ezt a petíciót, miután meghallgattuk a kollégáknak a hozzászólásait. Az Európai Unióhoz fordulunk, és megkérjük őket, hogy eh, foglaljon állást ez ügyben, és tájékoztasson minket, és át fogjuk küldeni a dokumentációt a Környezetvédelmi Szakbizottsághoz, hogy eh, dolgozzon ki egy véleményt ebben a témában. Hogyha nincs ellenvélemény, akkor ezzel zárom le ezt a petíciót. Köszönöm szépen a panaszosnak, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Nevezetesen 1342-es per 2011-es számú petíció. Rosemary Henek Gramácki német állampolgár által a fekete golyákkal foglalkozó ornitológiai szövetség nevében a környezeti felelősségről szóló irányelv és az Árhuszi Egyezmény Számbarnebei megsértésének eseteiről. A panaszos nevében beszél Noeli Hurador Tége asszony, aki PowerPoint-tal bemutatja a helyzetet. Öt percet kap, parancsoljon. Eh, bueno, es imposible Nos, lehetetlen 5 percben összefoglalni több mint 10 év történéseit, hogyha engem lehet hallani. Nos, lehetetlen összefoglalni 5 percben 10 évnyi történéseit, de megpróbálom. Huerta de las Pilas, Sar Bernabe, a Gibraltár szoros közelében van ez a terület, amelyikről most szó van itt van, itt van az a laguna, amelyikről szeretnék beszélni. Ez egy olyan hely, itt ezen a térségen, ahogy az ábra mutatja, ott Európa és Afrika közötti vándor madarak találkozó helyről van szó, és ott van egy bányászati tevékenység, és minden egyes helyen, ahol fúrnak, vizet találnak. Erre a kérdésre szeretnék összpontosítani. Itt van egy légikép, az egyes területről fogunk, területről fogunk beszélni. 80-as években kezdődött el egy bányászat, ez Puerta de las Pilas urbanizáció jelenleg. A kettes terület, amelyik jelenleg ugyanúgy bányászat, jön a talajvíz, és ahogy látjuk, nagyon nagy biodiverzitás van ezen a környéken, ne felejtsük el, hogy ez a vándorok, vándormadarak számára egy folyosó. És a hármas terület, a következő, bányászati kiaknázás, és megpróbálják ott a talajvíz által okozott helyzetet eltüntetni ezek ős területek, ős bányászati leletek vannak itt. És itt van a Panafoegoszi terület, ez a terület, ez az vízes terület akkora, mint Brüsszel városának a területe. Mi a probléma tulajdonképpen? Az a probléma, hogy a talajvízet ez erősen szennyezi ez a tevékenység. A 80-as években voltak ezek a bányák az egyes ponton, ott volt egy laguna, azt eltemették, nem volt környezetvédelmi hatástanulmány, annak ellenére, hogy már akkor érvényben volt az európai irányelv ezügyben. A második terület, a 2003-as a hatástanulmány, amikor már 2002-ben létezett ott a laguna. Én meg szeretem nézni ezt a hatástanulmányt. A harmadik területen, ahol el akarják ásni ezeket a vízforrásokat, ott nincs nincsenek hatástanulmányok, és nem tartják be a 85 per 337-es irányelvet. Ezt a fényképet 2003. júniusában készült, és június 5-én lépett hatályba az irányelv. Nem értjük, hogyan lehet ez a bányászati tevékenység ezen a területen. 2008-ban egy egy lakosok által összehozott eh, szövetség eh, feljelentette az eseményeket, azóta ezt a lagunát eh, illegális leragóként használják, ami tovább rontja a helyzetet. Aztán 2011. januárjában megpróbálják kihasználni ezt a területet egy projekttel. Nos, akkor a bizottsághoz nyújtottunk egy kérdést, a bizottság viszont nem válaszolt a benyújtott kérdésünkre. Mi a spanyol hatóságok szándéka, hogy eltemesse a lagunát, és egy másik lakóövezetet hozzon létre. Nos, jelenleg a helyzet áll, mert a panaszok miatt nem tudnak tovább lépni több, több feljelentés van ombudsmanhoz, környezetvédelmi hatóságokhoz, és ez iktatták ezt az ügyet, függőben van az egész ügy, a spanyol ügyészség nem tud eljárni, nagyon politizált az ügyészség, és ezért nem tud, nem akar lépni ez ügyben az egyik adminisztráció továbbadja a labdát a másik ö, hatosságnak, ezek a hatosságok ráadásul változtatják a nevüket, és ezáltal teljesen összezavarják a lakosságot, aki követni az ügy fejleményeit. Az Árhúz egyezmény hatályban van, mi szeretnénk egy olyan helyreállítási tervet látni, amelyik a, hat, a törvények szerint, a hatályos törvények szerint lennie kell. Miért nem létezik ez az információ? Miért nem kapjuk meg a jelentéseket? Azért gondoljuk mi, mert nem létezik egy ilyen hatástanulmány, Ugyan, ugyanis ez a hatástanulmány nem készült el valóban, és a politikát, amit alkalmaznak, az a késztények elé állítás politikája. Nincsen biztonság, nincsen minő, levegő minőség ellenőrzése, soha nem ellenőrizték az ott zajló tevékenységet, több mint száz, több száz fát kivágtak ezen a területen, amelyek oda honos fák voltak. Az Árhuzi Egyezmény az alapja a petíciónknak, és a 85 per 337-es irányelv. A bizottság egy másik irányelvre hivatkozik, de ez nem csak ez sérül. Ez a terület ugyanis egy olyan terület, ahol vándorolnak a madarak, szükségük van vízre, és nem cementre van szükségük. Arra kérjük a bizottságot, a szakbizottságot, hogy küldjön egy olyan missziót, amelyik megnézi, saját szemével tapasztalhatja, hogy mi ott a helyzet. Szeretnénk, hogyha lesz ilyen misszió, akkor találkozzon a lakossággal, azokkal, akik érintettek. Mi eh, kidolgoztunk különböző programokat, ne felejtsük el, hogy madarak vándorolnak ott, azok a madarak, amelyek eh, Angliában, Németországban, Ausztriában nyaralnak, mind itt megy át, itt repül. Köszönöm szépen, valaki át szeretne venni a szót ezen a ponton? de előtte a bizottságnak szeretném megadni a szót José Maria Ramos Florida úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban, ahogy a panaszos említette, ez a petíció a San Bernabe nyílt színi bányáról szól, amely Andalusia tartományban van Spanyolországban. A panaszos, ahogy összefoglalta, azt mondja, hogy negatív hatásokkal van ez a bányászati tevékenység, nem volt megfelelő engedélyezés, az engedélyezési eljárás során a hatosságok nem jártak el a törvényeknek megfelelően. A hatos, az Európai Bizottság egy parlamenti kérdés kapcsán tudott, jutott tudomására ennek az ügynek. Az Európai Bizottság egy vizsgálatot indított el, a U-Pilot mechanizmuson keresztül, és a spanyol hatóságokhoz fordult ebben a témában, és kérte, hogy szolgáltasson bizonyítékokat ebben az ügyben, és hogy bizonyítsa azt, hogy betartja az Európai Unió környezetvédelmi egyezményeit, illetve irányelveit. Az Európai Unió joga hatályos ezekben az ügyekben. A bizottságnak a vizsgálata a spanyol hatóságok, illetve a panaszosok által benyújtott dokumentumok alapján kell eljárni, és ezeket vizsgálhatja. Nem mehet a helyszínre. Megkaptuk tehát a Andalusia tartomány részéről az anyagokat, Algeciras önkormányzattól is kaptunk anyagokat, Összefoglalva a spanyol hatóságok válaszait és a legfontosabb ügyeket az Európai Unió környezetvédelmi jog szempontjából. ez a bány, ennek a bányának a bányászati tevékenységét kivizsgálták, 2003. júniusában jóvá hagyta a Kádiszi környezetvédelmi hatóság, ezt a környezetvédelmi hatástanulmányt Kádiz megye hivatalos lapjában is, is megjelentették 2003. júliusában. Ebből kiderül, hogy alkalmazták a 85 per 337 környezetvédelmi irányelv, amely jelenleg a 2011 per 92-es irányelv számon fut. A bányászati kiaknázás engedélyezése 2011-ben véget ért. A jelenlegi egyetlen tevékenység, amelyik létezhet, az a restaurálási tevékenység, amelyet a helyi szervek 2003-ban jóvá hagyták amikor véget ér egy bányászati tevékenység, az adott kiaknázott cégnek kötelessége helyreállítani a területet a bányászati tevékenység megszüntetése után. A habit, az habitat irányelv, illetve a madarakról szóló áve irányelv alapján az Európai Bizottság már tárgyalta a helyzetet, és a Natura 2000-nek a helyreállítását kérte, máskülönben bírságokat, eljárásokat, szabályszegési eljárásnak nézett volna elébe. Azok a hatóságok, amelyek felelősek azt mondták, hogy ez a terület, ez a mocsár, amely kialakult a területen, ez nem tagja a Natura 2000 hálózatnak, van, aki el, nem ért egyet ezzel a, a kijelentéssel. Jogi szempontból ez a laguna, amelyik nem természetes laguna, hogyha nem szerepel a Natura 2000 által védett területek, nem élvezi ugyanazokat a védelmi jogokat, amit azok a területek élveznek, amelyek rajta vannak a Natura 2000-es listán. Az Alkeszirezi hatóságok tájékoztatták az Európai Bizottságot, hogy bírságokat szabtak ki a kiaknázott cég ellen azért, mert nem állította helyre a területet. A spanyol hatóságok tájékoztattak továbbá, hogy a környezetvédelmi ombudsman, illetve ügyészség nyomoz, illetve elemzi ezt az ügyet állampolgári feljelentés nyomán. A bizottság elemezte tehát ezt a helyzetet. A bizottságnak feladata az, hogy ügyeljen, hogy betartják-e a hatóságok a környezetvédelmi eh, irányelveket, ugyanakkor az Európai Bizottság nem tud eljárni a céggel szemben közvetlenül, hanem csak a spanyol hatóságokon keresztül tudnom más gyakorolni a eh, szóban forgó cégre. A eh, hatóságok, az Európai Bizottság felkérésre még mindig nyomoz, illetve kutattak és megvizsgálják a helyzetet, hogy valóban környezetvédelmi kihágással történik. A bizottság folyamatosan nyomon követi a helyzetet, és érdeklődik folyamatosan, hogy milyen büntetéseket kapnak a cégek, az érintett cégek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megadom a szót a Köszönöm szépen a panaszosnak és a bizottságnak is a tájékoztatásért. Nos, itt több dolog van, amit ki szeretnék emelni, mert nem tiszta az egész ügy számomra. A bizottság képviselője többször említette, hogy a bizottságnak nincs jog hatóköre az, hogy eljárjon, a spanyol hatóságok azok, amelyek kötelesek eljárni. Ez ebben az értelemben a bizottság gondolom nem kapta meg sem a környezetvédelmi hatástanulmányt, sem a helyreállítási tervet. Amikor elhangzik, hogy helyreállítási terv van, a nyílt bányák esetében, azt úgy gondolom, hogy mindig csak kitöltik ezeket a gödröket. Erről van szó, kérdem a, a petíciót benyújtájától. Válasz, nem kaptunk erre választ. Hölgyem, mondja az elnök, hamarosan megkapja a szót, de a szabály az azt mondja, hogy ön csak a végén kap szót. Ez egyszerűen csak ez ügyrendi kérdés más kollégák is fel fognak szólalni, kérdéseket tesznek föl a bizottságnak, majd a bizottság válaszol, majd a végén kap újra szót. Nos, a bizottság azt mondta, hogy van egy ilyen terve, viszont a panaszosok azt mondják, hogy ők nem ismerik ezt a helyreállítási tervet. Érdemes lenne megtudni, hogy mi az igazság hogyha ez a helyreállítási terv létezik, és hogyha megismerik, a, megismeri a bizottság, megismeri ezt a tervet a panaszos, és jó, és magunk is megismerjük, akkor esetleg meg tudjuk nézni, hogy mit lehet tenni ezen a területen. Ezek a talajvíz, illetve a, a területet meg lehet-e úgy is tartani, hogy egy olyan mocsaras területet tartunk fönt, amelyik nagyon hasznos lenne az ott utazó, átjáró madaroknak, és nagyon hasznos lenne mindez a madarak szempontjából. Nagyon érdekes az az információ, amit az Andalusia küldött a bizottságnak, hogy ez a helyzet nem fenntartható időből. Én szeretném tudni, hogy milyen fajta tanulmány igazolja azt, hogy ez a mocsaras terület nem fenntartható, független, kutatóintézet, vagy ki készítette el ezt a tanulmányt. Nagyon sokszor ugyanis a tanulmányok megerősítik a megrendelőnek a véleményét. Szeretem tudni, hogy ki készítette ezt a tanulmányt, és mit állít pontosan ez a tanulmány, amelyre hivatkozott a bizottság. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nyitva, tartani, nyitva kellene tartani ezt a petíciót, mert nagyon sok kérdés nem tisztázott, és szeretnénk további információkat kérni a bizottságtól is, illetve a spanyol hatosságoktól is, Andalusia tartomány, illetve az önkormányzati hatóságoktól. Bostinár úr, nagyon röviden kérem. Shortly. First. Csak röviden. Először is. A bizottság csak a környezetvédelmi hatástanulmányt említi, ami igaz. De én szeretném azt kérni, hogy a bizottság vegye figyelembe azt a környezeti hatás vizsgálatra vonatkozó európai parlamenti jelentést, ami már új elemeket is tartalmaz. A semlegesség és objektivitás az értékelés végző részéről, ez egy új momentum. Azután kötelezően kell az érintetteket bevonni, civil szervezeteket, a civil szféra képviselőit szervezett módon be kell vonni a folyamatba. És mi van a szennyező fizet elvével? Hiszen rehabilitálni akarják a tájat, jó, ez rendben van, de nem lehet ezt önkényes módon megtenni, csak úgy, bárhogy, ahogy akarják. Erre vannak világos rendelkezések, kötelezettségvállalások, amelyek a folyamat elején a környezeti hatásvizsgálat részét alkotják. Tehát megfelelően kell végrehajtani azt, amiről kimondottan azt mondták, hogy ez a hatásvizsgálat része. Tehát szeretném látni ezt az értékelést, ezt nagyon hiányoltam. És végül Az is tény, hogy nem hagyatkozhatnak teljes mértékben az egyik fél információira, függetlenül, hogy melyik ez az egyik fél, a petíció benyújtója, a panaszos, vagy pedig a vállalat, vagy a hatóság. Az önök feladata az, hogy ellenőrizzék, akár kétszeresen is azt, hogy az értékelést a folyamat értékelése összhangban történik az EU követelményeivel. Hogyha egyoldalú az információ, akkor vesztettünk. Pontosan ezért döntött úgy a parlament, hogy egy új irányelvet alkot meg, amiben már ez is benne van. Ugyanis az államnak nem sikerült megfelelően átültetni a korábbi irányelvet. a befektetőt méltányosan kell, méltányos elbálásban kell biztosítani a, a befektetőt, ez benne van, de mi a helyzet a felelősséggel, a környezetvédelmi felelősséggel? Erről is van egy világos rendelkezés a hatásvizsgálatra vonatkozó irányelvel. Előírja azt, hogy elszámoltathatók elő hogy legyen a befektető, a beruházó, és neki kell megfizetnie a terület helyreállítását, pont. Tehát a, ez a jelenlegi rendelet alapján is így van. Köszönöm szépen, Bosztinára úr. Bizottság, hogyha hozzá szeretném szólni az elhangzottakhoz, kérem. Pontosítani szeretném, hogy egyetértek a képviselők által elmondottakkal, a bizottság egyáltalán nem azt állítja, hogy ezek a valós hatástanulmányok, egyszerűen mi csak megkaptunk ezek anyagokat, mi emiatt ezek, ennek az ügynek a kivizsgálására nyitottunk egy dossziét, és dolgozunk ezen az, ebben az ügyben. Az első lépés az megnézni, hogy a cég a helyreállítási tervet végrehajtsa, és a hatóságoknak az a e, feladatuk, hogy erre kötelezzék az említett céget. Ha megnézzük, hogy a felelős hatóságokkal környéken megtették ezt, akkor nekünk feladatunk ezt meghatározni, ami a hulladék lerakót illeti, a hatóságok megerősítették, hogy ez semmiképpen nem fog létrejönni, mint ahogy szerette volna a cég. Nos, zajlik a párbeszéd a spanyol hatóságokkal, mi meg fogjuk kérdezni, rá fogunk kérdezni az itt elhangzott kérdésekre. Most megadom önnek a szót, válaszoljon, kérem. Nos, ami a spanyol külön, a spanyolországi különböző hatóságok részéről információkat illeti, ez a között van egy olyan dokumentum, amit ezt Trossa úr mondott, hogy ezek, ennek a víznek a, az eredete esővíz, csapadék. Amikor az ember elolvassa ezt, ne felejtsük el, hogy Spanyolországról beszélünk. Spanyolország nem jogállam, hanem egyszerűen az a politika történik ott, hogy a kész tények elé állítás politikája. Remélem a tolmácsok le tudják ezt tolmácsolni. Nekünk, állampolgároknak kell eljárnunk annak érdekében, hogy a habita, az habitat eh, irányelv megfelelően kerüljön alkalmazása. A Natura 2000 eh, sem e, fontos ebben a kérdésben, mert itt vízgazdálkodási kérdésről van szó. Ez a vízterület körülbelül akkora, mint Brüsszel, területe, és most az a veszély fenyegeti, hogy szennyezés kerül a vízbe. Egész évben folyamatosan ki kell pumpálni onnan vizet, mert annyira szennyezett. Nos, víz irányelvről van szó itt. Tekintettel eh, ráadásul arra, hogy itt eh, egy vándor madaraknak a folyosója van itt, azt szeretnénk, hogy jöjjenek, nézzék meg, hogy mi történik. És itt nem csak spanyol kérdésről van szó, hanem német, osztrák, nagy madarakról van szó. Elnök, köszönöm szépen. Először is köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk a véleményét, ugyanakkor jó magam nem osztom azt, hogy Spanyolországban nincs jogállam. Nagyon kemény dolog ilyeneket állítani itt az Európai Unióban. Természetesen egy ilyen kérdésben lehetnek vitánk, de nem lehet kijelenteni azt, hogy Spanyolország az nem jogállam ezáltal, amikor ön ezt kijelenti, nagyon nagy kárt tesz egy olyan országnak, amelyik amúgy egy tisztességes állam, és mindent megtesz annak érdekében, hogy jogállam legyen. Nos, elhangzott az, hogy a petíció nyitva marad a képviselők részéről, emiatt tehát nyitva marad az elnökséghez érkezett dokumentuk alapján 2013. november 11-én kapott egy utolsó információs csomagot Spanyolországtól, és a bizottság tanulmányozza ezeket, és ők azt mondták, hogy ennek alapján le kellene zárni az ügyet. Most a tanulmányozás zajlik, tehát amennyiben önök számára ez elfogadható, akkor a szakbizottságunk további információkat fog kérni az Európai Bizottságtól, a Alcaciras, illetve andalusziai hatóságoktól további információkat fogunk kérni, és ha megvannak ezek az információk, megfelelő áttekintés után tovább folytatjuk ennek az ügynek a tárgyalását. Parancsoljon, uram! Nagyon röviden kérem. Két másodperc, igen. Személyes, személy szerint két fontos téma van, az egyik a helyreállítási terv, mik a céljai, és hogyan zajlik majd ez. A másik egy jelentés, amelyik, azt a jelentést szeretem megnézni, amelyikben kijelentik, hogy ez a mocsár nem fenntartható. Rendben van, mondja az elnök, akkor a bizottságon, az Európai Bizottságon keresztül

Nos, konzultáltam, és akkor folytatjuk a napirendi pontokat abban a sorban, ahogy voltak. A Görögországi Tényfeltárról látogatásról szóló jelentés 2013. szeptember 17-től 20 ig Hachner, Valdiani, Baldini úr, Pagliadelli, Szelurákos és Hontis, Hankis asszony, gondolom önök előtt van ez a dokumentum, és ez szétosztottuk. Angolul van ez a dokumentum, ez egy hosszú dokumentum, nagyon röviden fogom összefoglalni, mert mint ahogy önök tudják, fél hatkor kezdődik a koordinátorok ülés, és van még egy petíció, ahol jelen vannak a panaszosok. A dokumentum, amelyik önök előtt van, Ebben van egy bevezető, és a bevezetőben ott szerepelnek azok a petíciók, amelyek beérkeztek hozzánk a görög állampolgárok részéről, megkértek minket, hogy nézzük, látogassunk el Görögországba, és nézzük meg helyben azokat a problémákat, amelyekről ők beszélnek. A hulladék lerakók helyzete Görögország különböző területein. Önök a bevezetőben megnézhetik majd, hogy hogyan érkeztek hozzánk azok a petíciók, kik voltak a panaszosok, és onnan egy hosszú elbeszélés van, amelyik felvázolja a látogatást a különböző területeken, mindannyian ott voltunk, körülnéztünk Görögországban. Első nap Atén, Aténban és Grammatikóban voltunk, ott lehetőségünk volt arra, hogy beszéljünk a helyi hatóságokkal. Aténban nemzeti hatóságokkal, magával a környezetvédelmi miniszterrel is találkoztunk, és kifejtette álláspontját ez ügyben aztán lehetőségünk volt arra, hogy helyi, illetve eh, regionális hatóságokkal beszélünk, majd átmentünk Maratonvarosában, ahol szintén találkoztunk a helyi hatóságokkal, és megtekintettük helyben azt a eh, hulladék lerakót, ott a hegyen, aki ott volt emlékszik, és ott voltak eh, a a panaszosok, akik elmeséltek nekünk, hogy milyen problémákkal szembesültek, és mik a panaszok. Rámutatnék arra, hogy a második napon hát mentünk Arkádia, Megalopoliba és Filiába, Tipolójon találkoztunk a polgármesterrel, és találkoztunk hatóságokkal is, és a panaszosokkal is, és együtt mentünk el arra a hulladékkezelő üzemre, ahol problémák merültek fel. Eszmecsere volt ott, megbeszéltük a helyzetet és a problémákat. Visszamentünk majd Aténba, és megálltunk útközben a Filikei hulladéklerakónál, amelyik, eh, ahova hordják az aténi hulladékokat, eh, ott láthatók, eh, mi a helyzet ezzel a hulladéklerakóval. Harmadik nap, mint ahogy látják a jelentésben, Korfu szigetére látogattunk el, és ott, mielőtt megtekintettük volna a Korfu szigeten hulladék hulladéklerakókon, Carbonáriba és Levskinibe hajóztunk át, és ott találkoztunk a helyi hatóságokkal, megtiszteltek jelenlét, megeteszteltek minket azáltal, hogy a saját a az önkormányzat meghívtak minket, és együtt jöttek el velünk megnézni a hulladéklerakókat a hegy oldalán, és elmondták, hogy mik a problémák ezek a hulladéklerakókkal. Önök, önök láthatták már ezeket, és valószínűleg elolvasták ezt a dokumentumot, és köszönöm szépen a titkárságnak, hogy összeállította ezt a dokumentumot, hogy kész hiszen van ez a dokumentum a mai napon, és mindenki megkapta. Egy sor helyzettel találkoztunk, és hiányoznak viszont az ajánlások, mert azt szeretném, hogy az ajánlásokat, azokat dolgozzunk ki együttesen az eszmecsere után. Mário Baldini úr további információkat osztott meg velünk, azokat összegyűjtöttük, és most meg is adom a szót Baldini úrnak, és ezeket a javaslatait, ezeket be fogjuk építeni a szövegbe. Baldini úr, öné a szó. Angolul van meg az eredeti szöveg, de olaszul fog beszélni. De jobb, hogyha olaszul, illetve horvátul beszélek. Van horvátul? Már beszéltem arról, hogy mennyire jól szervezték meg ezt a görögországi látogatást. Nagyon hálás vagyok a delegáció vezetőnek, remek volt a vezetés, amit kaptunk. A panaszosok meghallgatása nagyon igényesen volt megszervezve, ugyanúgy, mint a különböző intézményekben tett látogatások. Most nem akarom eh, az időt eh, túlzottan igénybe venni, egy módosító indítványt szeretnék ismertetni. Ez eh, összefügg ezzel a nagyon jó munkával, és azt ajánlom, hogy annál a résznél, ahol a szemét lerakókról van szó, Peloponnesos középső részén lévő lerakóról oda tegyünk egy külön utalást, ugyanis ez a rész különösen fontos. Szó van itt ugyanis az azbestről is azbestet is leraknak a hulladéklerakóra, mégpedig olyan talajra, amelyben átszivároghat a lerakott hulladék, eljuthat a talajvízig. Ez különös jellemzője ennek a karszikus talajnak a földközi tenger térségében. Éppen ezért azt eh, kérem, hogy ennél a résznél a következő javaslatot tegyük. Európai segítségre teszek javaslatot, hiszen erre sürgetően szükség, szükség van más pontokon is, de itt eh, ezzel kapcsolatban itt valóban fennáll annak a lehetősége, hogy évtizedeken keresztül szennyeződjön a talajvíz nagyon nagy mennyiségű azbesztel. Éppen ezért lehetővé kell tenni az ellenőrzéseket, és amennyire lehet az Európai Unió nyújtson segítséget a helyi igazgatásnak, az ottani szerveknek. Véleményem szerint minél gyorsabban kell lépni, intézkedni, hiszen az egészségre gyakorolt hatások egészen borzasztóak. A delegáció vezetőnk munkáját és a többiek a görög katolák munkáját is nagy dicséret illeti, és köszönet a segítségért, kiváló munkát végezte. Eh, vamos a dar la palabra, hay varias eh, personas, son, ya... Köszönöm, Marina. És most, mivel, hogy hamarosan kezdődik a koordinátorok ülése, figyeljünk az időre, ne felejtsük el, hogy van egy következő terület. Hontis úrnak adom meg a szót. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια ο χρόνος είναι σύντομος, ε, αλλά θα ήθελα να πω ορισμένες... Ε... Köszönöm szépen. Én is szeretnék bevezetőben néhány szót szólni ehhez a szöveghez, amelyel most dolgozunk, hiszen nekünk bizottságnak egy olyan jelentést kell elkészítenünk, amely korrekt és pontos. Ahogy a delegáció vezetője is elmondta, valóban érdemes volt megtenni ezt a látogatást, hiszen láttuk, hogy helyben hol vannak azok a problémák, melyről a panaszos beszámolt. Nagyon barátságosan fogadtak minket, a panaszos is, valamint láttuk azt is, hogy hogyan működik Görögországban a hulladékártalmatlanítás. Ez az eljárás nem is volt ismert. Létezik egy második eh, hulladék eh, ciklus eh, Görögországban. Ezt sokan nem is ismerték. Még egy dolog. Valóban nagy felelősséggel kell eljárnunk, amikor a jelentésünket megfogalmazzuk. Ugyanis ahol jártunk, ott a panaszosok minket mentőserekként fogadtak, megváltóként, ezért nagy, nagy a felelősségünk, ami mm, nem szabad csalódást keltenünk. Még röviden valamiről szólnék. Különböző vízvezető rétegekről van szó, és olyan vízáramlatokról, amelyeket veszélyeztett az veszte. Az utolsó héten Rodosz szigetén heves esőzések voltak, és eh, emiatt eh, kiléptek medrükből a folyók, három halálos áldozat is volt eh, a régióban, vészhelyzetet hirdettek ki. Tehát ez is egy olyan téma, ami újra és újra előfordul, ugyanis a folyók túl szűk mederben folynak, nagy esőzésekkor kiáradnak, és ez halálos áldozatokat is követel, ahogyan az elmúlt hetekben is ezt megtapasztalhattuk. Ezért valóban nagy elővigyázatosságra van szükség, amikor különböző tanulmányok készülnek, például a megvalósíthatósági tanulmány. Amit én láttam a látogatás során, annak alapján a következőt szögezném le. Szerintem a hatóságok nekünk az igazat mondják. A szövegben sehol nem szerepel az, hogy az elmúlt időszakban megtett lépések mit takartak, nem hoztak példát. Arról tájékoztattak minket, hogy volt késedelem az újrahasznosítás elindításában. Ez pedig nagyon fontos lenne, hiszen az újrahasznosítás, a recycling Görögországban szinte nem is létezik. Annak alapján, amit hallottunk Görögországban, újra hasznosításra csak elhanyagolható mértékben, nagyon csak egy mértékben kerül sor. Hogyha tehát eh, valóban eh, lett volna valami olyan mozgalom, vagy egy eljárást indítottak volna Görögország ellen, akkor talán régebben meg lehetett volna már oldani ezt a problémát. Hiszen eh, nagyon sok problémát kell problémával kell megküzdeni a Görögországnak, és hogyha ezzel a konkrét nehézséggel már korábban foglalkoztunk volna, akkor nem fajult volna el ennyire a helyzet. És azt hiszem, hogy éppen ez azért mégis megkérdőjelezi azt, amit a hatóságok mondanak, de hát mi ezt így nem tudtuk leírni a jelentésünkben, csak azon a módon, ahogyan ezt megtettük. Máskülönben pedig azt mondanám, hogy bízzuk a titkárságra a munkát, hiszen a titkárság rendelkezik véleményem szerint azzal a finom, egyensúlyozó érzékkel, amire szükség van. A bizottság dokumentumát is lát ez is tartalmaz olyan információkat, amelyeket fel kell vennünk a jelentésünkbe. És még egy dolog jelentésünkben feltettünk olyan kérdéseket is, amelyekre a görög hatóságoktól nem kaptunk választ. Például a Grammatikó régióval kapcsolatban, ahol szintén jártunk. Amikor a jogszabályokat elkészítették, akkor bevallották nekünk, hogy egy-két szempontot, így a társaságokra vonatkozó részeket nem dolgoztak ki megfelelően az új jogszabályban. Tehát az első jogszabályokban a 2008-as irányelv átült, irányelvet átültető jogszabályokban megfeledkeztek a társaságról, Eh, amelynek ez lenne a feladata. Ez hát grammatikóban feltettük a kérdést, hogy eh, kinek a feladata a hulladék különválasztása, és erre nem kaptunk igazán választ. Készültek-e tanulmányok, mielőtt a hulladék lerakót létesítették, ezt is megkérdeztük. Erre se kaptunk igazán választ. Különböző állításokat hallottunk, amelyeket nem igazán lehet igazolni. Az elhangzott, hogy a folyó ágya nem stabil, könnyen kiáradnak a folyók, ezt tapasztaltuk is, mint mondtam, heves esődések után. Hát lassan a mondanom végére érek. Eltekintve más régióktól, ugye Lefkiniben is jártunk, eh, kedves kollégák, és ott azt eh, láttuk, hogy mindenhol magas volt a vízszint, eh, de azt mondták nekünk, hogy ez esővíz. Bizonyíték nem volt erre, nem igazolható ez, erről nem tudtunk meggyőződni, és nem is vagyunk meggyőződve arról, hogy a szükséges tanulmányokat elkészítették-e. Szerintük ez a esővíz volt, hanem inkább a föld mélyéből törtek fel különböző vizek, és ez a gond ezekkel a, ezekkel a rétegekkel, hogyha ilyen vízáteresztő rétegeket elzárunk, és nem tud szabadon elfolyni a víz, akkor ezek felszínre törnek. És erre vonatkozóan szükség van arra, hogy nem csak ezzel, hanem más esetekkel kapcsolatban is készüljenek tanulmányunk. A véleményünk lényeges megállapítása az kell, hogy legyen, hogy ezek az illegális, ezeket az illegális építményeket eh, le kell állítani, ez az ámó régió berendezésére is vonatkozik, ott már össze is omlott egy ilyen berendezés. Ezért szerintem a különböző régiókban, ahol bur, fúrásokra van szükség, geológiai vizsgálatokat kell végezni, máskülönben nem lehet építeni ilyen berendezéseket. Most még szeretnék időt hagyni a többieknek is, hiszen itt van a panaszos is, ezért itt be is fejezem. Tenemos, tenemos. Nos, lássuk csak. Oké, asszony is kért szót. Tehát azt mondtam, hogy Angoráki, Oken asszony, és még két panaszos is van, akinek szót kell adni, és aztán van egy következő petíció, akiknek itt vannak. És fél hétkor mennek el a tolmácsok. Nem tudom, a koordinátorok itt vannak-e, Berman Sánchez, Oken asszony, nos, folytatni kell, mert itt vannak a panaszosok. Ön mit, mit gondolnak ma este? Csináljuk meg a koordinátorok, meg a koordinátorok ülését, vagy holnap reggel? Amikor befejezzük, akkor befejezzük. Ja, rendben van, akkor haladunk, ahogy sikerül. Aknasszony? Csak nagyon rövid, Gerhard Hefner nevében, aki sajnos utazási nehézségek miatt, települő késése miatt nem tudott időben ideérni, és csak később érkezik meg. Szervezetesen szeretett volna itt lenni, ő, ő még más magyarázatokkal is szolgálhatott volna a jelentés kapcsán. Eh, thank you, Margaret. Uh, señor Angorakis. Angorakis úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés volt, hogy megszerveztük ezt a tényfeltáró látogatást. Ez, akik részt vettek, láthatták, hogy milyen óriási környezeti problémák kell, kell megküzdenek, de hát számos más hasonló, még ennél is súlyosabb eset is van. Például az aranybányákra is gondolhatunk itt. De van számos más hasonló példa is, és meggyőződésem, hogy a jövőben is hasonló kérelmeket és panaszokat fogunk még kapni. És én is úgy vélem, hogy a, hogy a görög hatóságok nem a teljes igazságot tárták fel számunkra, legalábbis a látogatás alatt érintett témák tekintetében ez nem így volt. Erre is mondanék egy példát. Angeonida. Itt például a küldöttség nem is tudott mindent meglátogatni, amit szeretett volna, csak beszámoltak a helyzetről, ennek köszönetet mond, ezért köszönetet mondanék, de hát a bizottságunknak tényleg ragaszkodnia kell ahhoz az illetékes hatóságoknak, hogy magunk is felkereshessük az érintett problematikus területeket, amelyek kapcsán petíciókat nyújtottak be hozzánk. És az is teljesen elfogadhatatlan, hogy hogy 40 ezer hulladék zsákot szanaszéjjel szétszórnak a természetben, hát ez ez így nem mehet tovább, válaszokra van szükségünk. Itt valóban ragaszkodnunk kell ahhoz, kitartónak kell lennünk, hogy itt, itt történjen valami. Itt a jelentésben felsoroltak, és hát nagyrészt stimmelnek, de a legnagyobb probléma Görögországban hogy nem feltétlenül a szolidaritás, amiről sokan beszélnek, itt sokkal több van a háttérben, és a jelentésben is ezt meg kell jeleníteni. Itt arra van szó, hogy nagyon milyen gyökerezik a bizalmatlanság a társadalomban, a politikusokban nem bíznak, nem hisznek abban, hogy a politikusok majd meg tudják oldani az ő problémáikat. Ez az alapvető probléma. Ez az anarchisztikus irány, amely elsősorban a politikusokat segítette, ez, ez nem vezet megoldáshoz. A környezetvédelmi problémákat így nem lehet megoldani. Vannak elszegényedett régiók, és nagyon szigorú felügyeletre van szó, hogy egyáltalán megvizsgáljuk, hogyan hajtják végre, hogyan alkalmazzák a jogszabályokat, és ehhez a lakosságot is be kell vonni, és akkor tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek a munkavállalók számára is előnyösek. Köszönöm szépen. E, igen, mm, tettünk egy erőfeszítést, és természetesen nem tudunk eljutni minden egyes helyre, de megpróbáltunk vízen, földön és levegőn is eljutni mindenhova. Nagy erőfeszítés volt, és tud, tudjuk, tudtuk természetesen, hogy sok helyetre is eljuthattuk volna még, de az időt kihasználtunk maximálisan, és igen, gigászi erőfeszítést tettünk a kollégáinkkal. Azt hiszem, hogy ilyenre még nem került sor korábban máshol. Ezt eh, biztosíthatom. Papadopoulos eh, úr és Klikász. Papadopoulos úr, parancsoljon! Tisztelt képviselő urak és hölgyek! Korfu közösség nevében és Pilo nevében köszönetet mondok azért a kiváló munkáért, amit önök elvégeztek a látogatásuk során. Ez eh, elérzékenyülve mondom ki, Lepíróban soha nem járt ilyen jelentős eh, parlamenti eh, küldöttség közel kerültek a lakossághoz, és a lakosság ezt megérezte, ezt az erőfeszítést, ezt a munkát, az önök jelenléte nagyon sokat jelentett. A petíciós szakbizottság közel áll a lakossághoz. Feltettek-e maguknak a kérdés, hogy miért az a azok a személyek, akik itt beszélnek erről a témáról, Gikász és jó magam, mi olyanok vagyunk, akik állandóan külföldön vagyunk, mert én és Kikász Kiriákosz, nekünk semmilyen kliensi viszonyban nem vagyunk a, a görög állammal, ők nem tudnak minket megfenyegetni, nem tudnak minket feljelenteni, vagy bármilyen módon minket megfenyegetni. soha az én udvaromban soha, soha senki nem akarja a hulladékokat a saját hátudvarán. Ez a legelső indoklás, amivel szembesülünk, amikor az ilyen ügyeket eh, vizsgálunk. Levkinben volt egy hatástanulmány, az IKME tanulmány, az IKME intézet által elkezdített tanulmányt soha senki nem vette figyelembe. A bizottság ezzel foglalkozott, de ugyanakkor azt tudjuk, hogy senki nem akarja, hogy a hulladékát a saját hátsó udvarába tegyék. A görög hatóságok kizárólag csak politikai kritériumok alapján döntöttek, hogy legyenek a hulladéklerakók. A görög hatóságokhoz fordulok, adjanak egy nevet, egy görög politikus nevét, akinél van egy hulladéklerakó 400 méteres körzetben a lakóhelyétől. Nos, teljesen egyértelmű mi a helyzet. Itt vannak ezek az illegális hulladéklerakok, és tudtuk, hogy az Európai Unió eljárást indított, és reméltek a hatóságok, hogy megoldodik ez a helyzet. Sajnos mi is eh, tévedtünk, nem jutottunk, eh, nem kaptunk megoldást. 2008-ban mielőtt eh, elkezdtek volna ezek a műveletek, ezek a munkák, mi egy óvatossági elv alapján jártunk el, mi megtámadtuk ezt az elvet, és a környezetvédelmi főigazgatóság elutasította mindezt, és azt mondta gyakorlatilag, hogy várják meg, amíg befejezik a munkát, elkezdik a szennyezés, és csak hogy megvan a szennyezés, akkor tudunk eljárni. Nos, a megelőzés egy e, szent elv, amit mindig tiszteletben kell tartani. Mi ne, nem azért vagyunk itt, mert nem akartuk, hogy szemét legyen a, a lakóövezetünkben nálunk, hanem azért vagyunk itt, mert felelősek vagyunk, felelősek vagyunk, hogy végrehajtsuk az Európai Unió álmát. Három képet szeretnék önöknek bemutatni Epirosból. Itt van az egyik kép. Nos, Európát a saját vérünkkel teremtettük meg. 1944. júniusában ezek az emberek a, megvédték az országokat Németországtól. Ez az úri ember az én apám, és az Berlemon az épület. És önök jártak Carvunáréban is, megnézték, és emiatt azt, amit önök látták ott Carbonarisban, ezt máshol is láthatták. Ezek a gyerekek 1968-ban születtek, ők az én unokatestvéreim, velek egy, velem egyidősek. De a helyzet megváltozott Görögországban, mert Európához tartozunk. Ez nagyon erős érzés, nem csak azért léptünk föl, mert nem akartuk, hogy közel a lakóhelyünkhöz legyen egy hulladéklerakó, hanem azért, mert meg akarjuk valósítani az európai elveket. És az ellenségünk ebben az esetben az görög állam, illetve a környezetvédelmi hatóságok, amelyek, amelyek kinevettek minket amikor küldtem fényképeket a bizottságnak, a bizottság azt mondta, hogy ezek a fényképek semmit nem bizonyítanak, és lehet, hogy karbonáris, nem karbonárisban készültek. Tehát egyesek összetévesztették a szerepüket, és azt hiszik, hogy a következő európai parlamenti választásokon is indulnak, és ezért nem akarnak állást foglalni. Nos, végkövetkeztetéseknek olyanok kell lennük, hogy azok, akik nem helyesen jártak el, azok meg legyenek büntetve, és ne örüljenek. Meg kell gátolni, hogy azok, akik az európai állam ellen tevékenykedtek, azok ne járjanak sikerrel. Környezetszenezés történt, és nem szabad megengedni. Nem csak azért, mert ott történik környezetszennyezés, hanem azért, hogy máshol ne történhessék ilyen környezetszennyezés. Eglikász úr, hol van? Eglikász úr, ön a szó. Gikász. Eh, very, very shortly, very briefly, eh? because we are out of time, please. You uh, understand me in English? Yes, yes. Okay. Sorry for. I'm preparing a presentation for Elkészítettem egy prezentációt, már a görögül szeretnék beszélni, de még néhány percre van szükségem. Perdón. Do you have the opportunity? Can you have the floor to, to introduce without the presentation? Perhaps you can explain us what you want without yes, the... Yes. Talán hagyjuk a prezentációt. El tudnám mondani, hogy miről van szó röviden. Szeretném mindeneket megköszönni a szakbizottságnak azt, hogy megvitathatjuk ezt a kérdést, és köszönöm azt is, hogy ellátogattak hozzánk Görögországba. I'm very sorry for the delay.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 Köszönöm tehát még egyszer, hogy ellátogattak Görögországba. Aténban találkoztunk, azután Dimitri Damaszkuval is volt egy tárgyalás, különböző személyekkel találkozott a delegáció, akik részt vettek a panaszos által indított folyamatban. Csatlakozom az előttem szóló által elmondottakhoz. Szeretném leszögezni, hogy két dolog különösen lényeges eleme ennek az egész történetek és én ezekre szeretnék hagyatkozni. Az április 24-i ülésen különböző személyek vettek részt, és utána még több találkozót is lebonyolította a delegáció. Na most arról szeretnék beszélni, ami Atikán, Grammatikó régióban történt. A Grammatikó és az Efodofilis két különböző egység. Tonus. Το ερώτημα είναι ότι όλα τα... Több ezer tonna hulladék keletkezik ebben a régióban, és az a kérdés, hogy a lerakó helyen el lehet-e helyezni ilyen mennyiségű hulladékot, hiszen ahogy hallottuk, recycling, újra hasznosítás szinte egyáltalán nincsen Görögországban, minden hulladékot egyszer leraknak depóniára. Ezek hatalmas lerakóhelyek, és talán célszerűen némi háttérinformációt is adni önöknek. Ez a dolog nagyon hátrányosan érinti a környék lakóit. Minden európai polgár 500 ezer 500 tonna hulladékot állít elő. Itt Görögországban viszont 1000 tonna ez a mennyiség, és nincsen recycling, nincs újrahasznosítás. A grammatikóban látták önök is, illetve a delegáció is, hogy nulla, tehát egyáltalán nincs semmilyen módon újrahasznosítása a hulladéknak. 20.500 tonna per év hulladék mennyiségből kiindulva, azt mondhatjuk, hogy mondjuk 80% eh, a termikus hasznosításra kerül, de a maradék 20% esetében nincs eh, semmilyen eh, újrahasznosítás. Hogyha ezekből a számokból indulunk ki, akkor leszögezhetjük, hogy még mindig hatalmas az el nem égetett hulladék, amit lerakóhelyre kell vinni. Hogyha fejenkénti lebontásban nézzük a hulladék mennyiséget, akkor el kell döntenünk, hogy ezek kezelhető mennyiségek-e. Hiszen hogyha csak mondjuk a keleti részén létesített lerakóhelyekről beszélünk, a nyugati részről még egyáltalán szó sem esett. Nos, itt ezen a kivetítőn látják ezt az ábrát, és ennek alapján el lehetne dönteni, hogy ezek a lerakó helyek egyetlen hatékonynak tekinthetők-e a települési hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban, hiszen ugye e, fel kell tennünk a kérdés, hogy elérjük-e az EU céljait. Portugália, Spanyolország, Románia és Görögország és át kellett, hogy ültesse a megfelelő a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó irányelvet, és négy levél is született, a Görögországot azonban nem vették fel abba az intézkedés csomagba, amivel eh, lehetett volna javítani a helyzeten. A meg kell néznünk, hogy a közszolgálatok eh, hatékonyságát lehet-e növelni. Az elnök félbeszakítja és kéri a hozzászólót, hogy juss lassan fejezze be a hozzászólását. Jó, akkor most rátérek grammatikóra, és még azt hiszem két percig beszélhetek. Grammatikó kapcsolatban, hát elég sok anyagot készítettem elő, de hát sajnos nincs időnk arra, hogy az összes képet bemutassam. Talán ezt az egyet. A novemberi esőzések után készült ez a felvétel, már szeptemberben is nagyon sok volt a csapadék, és most látják, hogy ez milyen katasztrofális helyzetet okozott. A heves esőzések, tehát mint mondtam novemberben, ez itt egy tegnap készült kép, amit látnak. Tegnap is nagyon sok eső esett, és itt látják azt, hogy az eviai öböl hogyan néz ki. Az elnök megkéri az urat, hogy tegye fel a fejhallgatót. Nagyon sajnálom, de még vannak, akik várakoznak, nagyon sok időt telt el. A tolmácsok fél hétkor befejezik a munkájukat, és azt kérem, hogy amit nem tudott bemutatni, azt juttassa el a titkársághoz, és a titkárság elküldi a képviselőknek. Nagyon sajnálom, de be kell fejeznem ezt a napirendi pontot, mert nagyon sok munka van még hátra, és ezen rátérek a következő petícióhoz, ez a 12-es napirendi pont, Mohamed Reza Fardom brit állampolgár által a Solidarity Independence and Democracy nevében benyújtott számú petíció az európai közférát érintő megtakarításokról. Ki szeretné a szót kérni, hol van a, a panaszos? Parancsoljon! Elnök asszony, kedves képviselő kollégák, ez a petíció javaslatot tesz arra, hogy a jelenlegi létszámtervben szereplő posztokat őrizzük meg. A Költségvetési Bizottság elnöke Lamaszúr úr a következőket írta a petíciós bizottságnak. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a parlament eh, határozottan ellenzi a 2006-os finn elnökség javaslatot arra, hogy a létszámtervből, eh, létszámtervből szüntessünk meg posztokat. Ezek a posztok vagy a magánszférába fognak átvándorolni, és ezáltal pedig a közigazgatási költségvetésben, az operatív költségvetésben fog kiadásokat okozni. Ez igazi megtakarítás lenne, vagy egyszerűen a multikat fogja e, ez pénzelni, akik majd alvállalkozóként elvégzik ezt a munkát? a pénzügyi válságot túl kevés és nem a túl sok szabályozás okozta. Brüsszelben kb. 100 ezer munkahely kapcsolódik az uniós intézményekhez, és hogyha 5%-kal csökkentjük a mi munkahelyenket, akkor ez kb. 5000 munkahelyet fog megszüntetni Brüsszel szerte. Tulajdonképpen 7000 európai munkanélküli segélye többe kerül, mint 2000 dolgozó európainak a bére, különösen, hogyha figyelme veszük a jelenlegi bércsökkentéseket. Sok helyen Luxemburgban bér alatt keresnek a szerződéses munkahelyek. Michael Moore filmjében, a kapitalizmusról szól a filmjében az egyik kulcsfontosságú jelenet arról szól, hogy Elizabeth Warren, Harvardi professzor, a kongresszus felügyeleti bizottságának arról beszél, hogy nem tudja pontosan hova is került ez a 700 milliárd dollár, amit a bankok kimentésére szántak. Tulajdonképpen az Európából kiáramló pénzekről szóló részletes információk továbbra is az NSZ titkát képezik. Elsősorban a BRIC államokba irányulnak ezek, a, amelyen technológiát és gépeket vesznek, annak érdekében kiszorítsák Európát a globális piacokról. A munka fontos részlet a jövőben is meg fogják oldani, illetve el fogják végezni, de bizonytalan, ideglenes munkavállalói helyek fogják ezt a munkát elvégezni, vagy pedig profitorientált vállalatok fogják átvenni ezeket a feladatokat. És jelenleg ezek az ideglenesen foglalkoztatott munkavállalók kérdése, mit fognak tenni, hogyha lejár a szerződésük az intézményeknél. Ők a benfentes tudásukat és kapcsolatokat fel fogják használni arra, hogy többlet profitot termeljenek a magánszférában az adófizetők kárára. Hiszen ők, ezek a vállalatok a részvényesek felé felelnek, és nem az adófizető polgároknak Jelenleg 6,66%-kal többet kell majd dolgozniuk az uniós alkalmazottaknak, és ezért nem kapnak plusz jövedelmet, és jelenleg nagyon sok helyen az a helyzet, hogy ezzel úgy védekeznek, hogy a szerződéses munkavállalók a küldöttségekhez kapcsolódó munkájukat szigorúan a munkaidőhöz igazítják, például a fizetetlen túlórák hagyományát beszüntetik. Tehát például a külügyi szolgálata nem csak kevesebben dolgozunk momentán, hanem kevesebb munkaórát töltünk a helyünket. Hát szinte hallom, ahogy a markukban nevetnek Washingtonban és Moszkvában. A parlament szerencsés lesz, hogy az 5%-os létszámcsökkentés csak 5%-kal magasabb lobbizást fog eredményezni. Mindig is voltak üres posztok a létszemterben, ezeket fel lehetne tartani tartalékként, ezek nem kerülnek pénzbe addig, amíg nem töltik fel őket. És hát egyszer mi csak a megszorításoknak is vége lesz. A személyzeti szabályzat módosítása a kapcsolatos javaslatokat beterjesztette a bizottság, akkor ezt nem követte megfelelő konzultáció jelenleg sem zárultak le az ezzel kapcsolatos viták, és nagyon is szerencsétlen, hogy ezt megkerülve elfogadták a személyzeti szabályzat módosítását. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Szeretnének hozzászólni a kollégák? Itt nem kértünk az Európai Bizottság hozzászólását, hanem a költségvetési szakbizottsághoz továbbítottuk az anyagot, és kértünk egy véleményt tőlük, egy megjegyzést kaptunk a költségvetési szakbizottságtól, amelyben azt mondják, hogy figyelembe vették, elolvassák és tanulmányozzák az imént felvázolt és bemutatott petíciót. Tehát a munka még zajlik, és reméljük, hogy hamarosan megkapjuk az eredményt. Jelenleg is zajlik a Költségvetési Szakbizottságnak a munkája. Az Európai Bizottság nincs jelen, nem tudjuk őket meghallgatni. Ha nincs hozzászólás, természetesen nyitva marad a petíció, mi, és várjuk, hogy megkapjuk a költségvetési szakbizottságnak a véleményét, és utána majd megnézzük, hogy mi történik azután a petícióval. Köszönetet szeretnék mondani a panaszosnak, hogy benyújtotta ezt a petíciót, és remélem a jövőben egy olyan konklúzióra tudunk jutni, amelyik egyensúlyt mutat minden egyes érintett számára. És ezennel lezárom a mai ülést és megkérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt, mert innentől kezdve koordinátorok ülése következik, amint azok, akik nem érintettek, elhagyják a tervet, Tehát néhány percig várjuk, amíg üres lesz a terem.